create some points for you, but it's, it's very, it's probably in bad English because I wrote it myself. Well, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! És egy kicsit késve érkeztem, a vonatom késett, úgyhogy elnézést, hogy egy kicsit később kezdjük. Ez egy közös ülésünk a Fejlesztési Bizottsággal és a parlamenti közgyűléssel az Európai Unió és az Etiópia között. Kedves barátom, és itt van körünkben, Louis Michel, aki társelnöke a KAP csoportnak, és a mi főnapi rendi pontunk a, az emberi jogi helyzet megvitatása egyéb Etiópiában, és Hatula asszony, a, mikor megérkezik, akkor majd átveszi az elnöki ö, feladatokat. kicsit ö, ö, később fog érkezni, de az Egyesült Államok Nemzeti Demokratikus Intézete szervezett egy közös rendezvényt az Európai Parlamentben azon vesz rét, és hallottuk azokat a vádakat, amelyeket a Human Rights Watch fogalmazott meg, és adott ki 2010. októberében arról, hogy nem használják fel kellő óvatossággal az európai, illetve a fejlesztési támogatásokat, és éppen ezért itt tisztázásra van szükség. Meg kell nézni, hogy milyen az emberi jogok helyzete ebben az osztályban, ez is, ebben az országban, ez is nagyon sok problémát vet fel. Természetesen a 2010-es helyzet nem hasonlítható össze azzal, ami 2005-ben jellemezte az országot az akkori parlamenti választások idején. A, most a kormányzó párt 99,6%-os eredményt ért el a választásokon, és a választási folyamat a az nagyon sok hiányosságot mutatott, és hát természetesen továbbra is sok a mm, hiányosság, hiányzik a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, az emberi jogi harcosokat üldözték, el kellett hagyniuk az országot, a média tulajdonképpen cenzúra alatt van, és a Human Rights Watch jelentése arról számol be, hogy a fejlesztési segélyt éppen, hogy az emberi jogok csorbítása ellen, illetve az emberi jogok ellenében használják fel, úgyhogy a mostani meghallgatás egyik célja az, hogy megtudjuk, hogy mi is a helyzet Etiópiában, és mi az, ami a fikciók birodalmába tartozik, és mi történik a fejlesztési segéllyel, hogy az valóban csupán az EPRDF, a kormányzó párt céljait szolgálja-e, és igaz-e, hogy nem arra a célra szolgál, amire előirányozták. Ez a világon a második legnagyobb élvezője, kedvezményezettje a fejlesztési segélyeknek, úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy megtudjuk ennek az eszmecserének a keretében, hogy mi is történik között. A Human Rights Watch képviselője is be fogja mutatni, hogy milyen eredményekre jutottak és utána meghallgatjuk az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjét, és Louis Michel pedig, mint az EU-KAP parlamenti gyűlés társelnöke és az etióp EU delegáció társelnöke, tehát ebben a kettős minőségében van jelen. Nem is akarom tovább szaporítani a szót, bemutatom a hozzászólókat. Ben Rollins, aki a Human Rights Watch kutatója, 10 percet kap. Thomas von Hendel kollega, aki az Európai Külügyi Szolgálatot képviseli, 5 percig beszél és utána pedig 5 percre meghallgatjuk az illetékes főigazgatóság képviselőjét, majd Lói Michel kapja meg a szót, tehát először a Human Rights Watch képviselője következik 10 perc erejéig. Azt gondolom, hogy az Európai Unió választási megfigyelő csoportja aggodalmát fejezte ki az etiópiai állapotokat illetően. Az állam nagyon centralizált, borzasztóan ellenőrzés alatt áll az ország és nem csak az utolsó öt évben rendkívül zárt társadalomról van szó, és a demokratikus jogok nem tudnak fejlődni, és hát ezt számos szervezet is így gondolja, nem csak mi. A 2005-ös választások után, meg a 2010-es választásoknál is az Európai Unió és más donorok felfüggesztették a segélyezést, mert attól tartottak, hogy csak arra szolgál ez a pénz, hogy növelje az EPRDF erejét. És a kormányzási problémák is romlottak, egyre inkább az volt a helyzet, hogy a fejlesztési segély az nem fejlesztési célokat szolgál, hanem a kormányzó párt előnyét van hivatva elősegíteni és az alapvető szolgáltatások sem biztosítottak, és Etiópában így azután sok esetben a regionális szervekhez kerültek a pénzek, csak hogy Etiópia egy rendkívül centralizált szervezet, és nem lehet megoldani a kérdést úgy, hogy kihagyjuk a kormányzatot, hanem egyből a helyi erőknek jutatjuk ezeket a fejlesztési forrásokat. A 2010-es választás választások során azt próbáltuk megnézni, hogy mi is történik valójában a választási megfigyelő csoportban, és három utazásra került sor hat hónapon belül, és megvizsgáltuk azt, amit a, a Világbank, az Európai Unió készített, milyen jelentések születtek Etiópiáról, megnéztük különböző megyékben, három provinciában, hogy mi történik. Több mint 200 emberrel beszéltünk, etiópok, politikusokkal, ellenzéki aktivistákkal, újságírókkal, nagyon sok donor szervezet, adományozó szervezet képviselőivel, és hát mindenütt azt hallottuk minden kebelben, hogy ahogy vártuk, nincs semmiféle különbség, a, a párt az azonos a, az állammal, az állama a párt, és hát minden a, a kormányzó párt érdekében ö, történik, a kebalákban, a, a kormányban, és ö, így tehát ö, a szolgáltatások amelyet EU pénzzel vagy más pénzekkel fizetnek, azokat ezekre a célokra adminisztrálják, használják fel, és ellenőrzést alatt, alatt tartják a lakosságot, és nagyon nehéz a hozzáférés ehhez a pénzhez, és hát azok részesülnek előnyökben, akik lojálisak a kormányzathoz. Amikor egy olyan országról beszélünk, amelynek a lakossága 80 millió, akkor a, a műtrágya, a vetőmag, a mezőgazdasági támogatás, a mikrohitelek, a lakhatáshoz való hozzájutás, az egészségügy, és hát különösen az élelmiszer segély, hát ezek meghatározó fontosságúak. És hogyha ezt politikai megfontolások alapján biztosítják, vagy nem biztosítják, és közben akadályozzák a szólásszabadságot, akkor nagy gondok vannak, túl túlélésről van szó. Nagyon sok esetben nem érvényesülnek tehát az alapvető jogok. Ezek nagyon komoly vádak, nem beszélünk arról, hogy millióktól tagadják meg ezeket a javakat. De ahol jártunk, ott mindig volt néhány ellenzéki család, akik nem részesültek semmiféle támogatásokban. Tehát nagyon ismert emberek, akik ismertek hosszabb ideje, mint ellenzéki személyiségek, azok nagyon komoly problémákkal szembesültek, és sokan nem nyilatkoztak, azt mondták, hogy csak is és kizárólag a pártot támogatják, egyébként nem jutnak semmiféle előnyhöz. Tehát nagyon azért használják ezt, tehát, hogy politikai előnyökhez jussanak egyébként egy nagyon elnyomó környezetben. és ezt a helyi képviselőkkel, helyi vezetőkkel való beszélgetések során is láttuk különböző mm, adományozó szervezetek képviselőivel beszéltünk Európából, Észak-Amerikából, az Egyesült Államokból, és ők is azt mondták, hogy ezt halljuk mi, és ez tükrözi mm, azt, amit mi hallunk a legkülönbözőbb helyeken. A probléma az, hogy nincs bizonyítékunk, nincs mód arra, hogy mindezt bizonyítani tudjuk, úgyhogy ez a jelentés, amelyről ma beszélünk, az egyetlen kísérlet arra, hogy megpróbáljunk tényeket feltárni Etiópiában. És hát válaszul a jelentésünkre az Európai Unió és az adományozók, a donorországok júliusban 2010-ben tanulmányozták a helyzetet, és szerintük a Human Rights Watch azt továbbra is az a helyzet, hogy nincs igazán bizonyíték a politikai torzításokra, de hát a jelentés, amelyet 2010-ben készítettek, ez nem egyfajta nyomozás, ennek nem az a lényege, hogy a vádakat keressen, vagy bizonyítékokat, hanem arról van szó, hogy van-e alapjuk, vagy nincs alapjuk ezeknek a szervezeteknek arra, hogy politikai torzításokról beszéljenek. Na most itt van a, a, az igazi kihívás, és hát ezt kellene vállalni az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak a, a segélyező szervezetek között. És ez a tanulmány, már amit a segélyező szervezetek készítettek, és ezt mi is idézzük, az az, hogy itt nem biztosítják a, a munkahelyekhez való hozzáférést, vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és az egészségügy, az oktatás elősegítését nem szolgálja mindez. Tehát ez azért jelentős tények felsorolása de sok esetben úgy tűnik, hogy ezt nehéz tetten érni, hogy ezeket a segélyeket politikai célokra hasznosítják. Úgyhogy most már csak másfél percen van, de ez alatt azt szeretném elmondani, hogy mi szeretnénk bátorítani a segélyező országokat, a bizottságot, tagállamot, hogy hogy őszintén folytassanak párbeszédet arról, hogy mire jutottak a vizsgálatok során, és ez nagyon nehéz megállapítani a jelenleg létező mechanizmusok segítségével. Utána meg kell vitatni, hogy hogyan tudunk segíteni Etiópiának, az etióp népnek, amikor egy ilyen rendkívül autoritér, elnyomó kormány van hatalmon, és meg kell oldani a független felülvizsgálatot, hogy mennyire igazak ezek a vádak. Nagyon sok, nagyon sok lehetőség van erre, csak a legnehezebb éppen azt bizonyítani, hogy politikai célokat szolgálnak ezek a fejlesztési segélyek. Ha így van, akkor ezt meg kell változtatni, és meg kell nézni esetleg más országok vonatkozásában is, hogy legyen referencia. A Rendkívül fontos dolog, hogy egy nagyon elnyomó törvény van érvényben a, a nem kormányzati, a civil szervezetekkel kapcsolatosan, és éppen ezért nagyon nehéz információhoz is jutni az etióp helyzetet illetően. Tehát ennyi lenne, amit én el szerettem volna mondani, és örömmel várom a többiek hozzászólását. Köszönöm szépen. Nagyon lényeges hogy megfontoljuk, amit ön mondott, és jobb lett volna talán, hogyha kiegészíti mindezt háttér részletekkel, azzal kapcsolatosan, hogy például hol helyezkedik el Etiópia, ugye Afrikában, nem Franciaország vagy Németország szomszédja, a szomszédai hogyan lépnek fel ennek az országnak, milyen kultúrában mozog ez az állam, ön ö, úgy ítéli meg, és mi is, hogy a saját értékeinket használjuk referenciának, az európai értékeket, de milyen következményekkel járhatnak az ön ajánlásai a segélyek összefüggésében. Felvetettük ezeket a kérdéseket, de helyezzük ezt a megfelelő összefüggésbe talán Etiópia olyan bukott állam lehet, mint Szomália? Tehát mit, milyen következtetéseket kell levonnunk? Nem egy tudományos tanulmányt kértünk önöktől. Én ezt szeretném tudni, hogy a parlamenttől mit vár. Igen, valóban látjuk, hogy sokan kihasználják ezt a politikai hatást, de hát ezt Amerikában is sokan megcsinálják. A egyéb politikai pártok is megpróbálnak visszaélni sokszor a lehetőségeikkel. Mit vár tőlünk, mik a következtetései, különösen a mi érdekeink kontextusában, milyen fajta puha érvény, érdekérvényesítő lehetőségekre van mód Etiópiában, Európa részéről. Esetleg Szomália, Szudán helyzete várható Etiópiában, vagy más várható? És ebben a az összefüggésben mi mit tehetünk. Talán ezen elgondolkodhatna, amíg a többi felszólalót meghallgatjuk. Von Handel úr az EES részéről 5 percben kapja meg a szót, tessék parancsolni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam reagálni a felvetésekre. Ön is említett sok mindent, amit én is említettem volna, vagyis ami hatással van az Európai Unió és Etiópa kapcsolatá, Etiópia kapcsolatára. Etiópia azért kap segélyeket, hogy csökkentsék a szegénységet, és hogy az eljusson a megfelelő kedvezményezettekhez. Mi úgy gondoljuk, hogy ez meg is történik. Természetesen az emberi jogok, a demokratizálódás, a kormányzati módszerek kérdései kulcsfontosságúak, hogy a fejlődés fenntartható legyen. És elismerjük, hogy valóban van még tennivalónk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy vitathatatlan, hogy a, az adományozói csoport által adott adományokat Etiópia alapvető szolgáltatásokra használja fel, mint oktatás, élelmiszerellátás, ok, egészségügy, és remélhetőleg a milleniumi célkitűzéseket el is tudják érni idővel. Nagyon komolyan kell venni a segélyprogramokkal való visszaélés vágyát. Folyamatosan vizsgáljuk a garancia eszközöket, amelyek a programokban eh, működnek. Úgy gondoljuk, hogy ezek eléggé erős garancia eszközök, de elismerjük, hogy folyamatosan felül kell vizsgálni ezeket az eszközöket, és időről időre talán módosítani is kell azokat. Ahogyan Warren úr is említette, valóban az adományozói csoport eh, válasza a korábban is kapott információkra, már 2009-ben is voltak ilyen tanulmányok, tehát ennek hatására megrendeltünk egy tanulmányt, illetve a terepre is egy felderítő csoportot küldtünk, és nem találtunk bizonyítékot szisztematikus politikai torzulásokra a segélykiosztásban Természetesen nincsen, nem kizárható ez a fajta torzulás, ezt a tanulmány is kijelenti. Az a feladatunk, hogy próbáljuk visszaszorítani az ilyesfajta torzító hatásokat, és ez inkább kivétel legyen, ne a szabály. Az elszámoltatási rendszerek és a számviteli rendszerek, amelyekkel dolgozunk, független pénzügyi auditokon alapulnak, én ennek az a célja, hogy a segély elérje azokat a kedvezményezetteket, akiknek arra szükségük van. Azt is el kell ismernünk, hogy van még min javítanunk a fejlesztési partnereinkkel együttműködésben és az etiópiai kormányzattal együttműködésben meg is próbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor nagyra értékeljük a Human Rights Watch munkáját Etiópiával kapcsolatosan, hiszen kiegészíti a saját felülvizsgálati rendszereinket, és ezt pozitív fejleménynek is értékeljük, vagyis hogy a kormányzat meghívta a Human Rights Watch szervezetet egy egy egyeztetésre, amely a szakértelem cseréjén alapulna, hogy jobban megértsük a helyzetet a fejlesztéssel és az emberi jogokkal kapcsolatosan. Ezek nagyon fontos kérdések. A Human Rights Watch elfogadta ezt a felkérést, és az is hasznos lesz, hogyha az etiópiai kormányzattal közösen tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. Ezért az a javaslat született, hogy a Human Rights Watch az etiópiai kérdéssel kapcsolatosan ott helyben folytassa a tárgyalásokat. Ennyit szerettem volna elmondani, de természetesen az esetleges kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Fánhánöl úr. Nagyon fontos dolgokat mondott, hiszen Hamletet nem képzelhetjük el dánia hercegen nélkül, és nagyon fontos, hogy a Human Rights Watch felveszi a kapcsolatot az etióp kormányzattal, hiszen ennek a párbeszédnek kell folytatódnia, most eh, Jimmery Kopra a DEFCO részéről eh, szeretne felszólalni, 5 percben kap erre lehetőséget. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd próbáljam meghatározni a, az együttműködésnek a keretrendszerét néhány számnak az idézésével 2008 és 2013 között a pénzügyi tétel elég jelentős 744 milliós eurós keretről van szó projektekre irányozva ezt elő, és gyakorlatilag 72 százaléka idénre már felhasználásra került ezen tételből, ami eléggé jelentős. 80 százaléka az uniós együttműködésnek a kormányok által valósul meg, a maradék 20%-ot pedig a civil szervezetek, illetve az ENSZ hajtja végre. Ezen kívül a kiadásoknak egy jelentős része koordináltás módon történik egyéb adományozókkal együttműködve, van egy első nagy tétel, amelyik nagyjából 30 eh, és egész, 30 egész valamennyi százalékot tesz ki, ami a regionális közlekedés szállítást biztosítja, 20 valahány százalékot tesz ki az élelmezés tétel, ami persze nagyon jelentős ezen országban, és ezen kívül a makroökonomiai támogatás és az irányítás, a governance tételt kell még említenem. Kettő jelentős, nagyon jelentős projektünk van, és 44 szervez, szerződést kötöttünk a helyi civil szervezetekkel. A bizottság több mint 10 millió eurónyit költött a civil társadalom támogatására, és 2010-ben újabb 6 milliót fogunk a civil társadalom támogatására odaítélni. Ez tehát az általános kerete a fellépésünknek. Ami pedig a programok egyikét illeti, kiemelném a Human Rights Watch által is tárgyad a Productivity Safety Programot. Azt azért teszem, mert ez egy jelentős program, figyelembe véve azt, hogy teljesen módosította mind azon feltételeket, amelyek között él az etióp lakosság, és a túlélés hogyan tudjuk biztosítani a leginkább kiszolgáltatóknak. Olyan pénzügyi transferek történnek, és olyan élelmiszer juttatások történnek, amelyek össze vannak kötve közérdekű tevékenységekkel. 2005-ben indult ez a program, és 8 ö, támogatója van, 62 milliós eurót tett ehhez hozzá az Európai Bizottság 2007-ben, aztán 2010-ben ez még tovább bővül. Ez a program gyakorlatilag 8 millió főt érint, de hát a lakosság, az összlakosságnak a 80%-át, 8 régiót vegyük le a 10 régióból. Ez azt jelenti, hogy egy rendkívül összetett keretek között kell, hogy felépjünk, azért, hogy a pénzügyi támogatásokat el tudjuk juttatni, de ugyanakkor ez a program tök, egészen fantasztikusan jól működik, és akár példaként is szolgálhatna más országok számára. És végül még azt is szeretném elmondani, hogy az utani 15 évben 700 ezer tonnányi élelmiszer segéllyel tudtunk élni, ez ami önmagában rendkívül jelentes. Máskülönben megjegyzem azt, hogy a közösségi módszereknek a kiválasztási rendszerét alkalmazzuk az élelmiszer segélynek az odaítélésénél, és a célunk az, hogy hogyan tudjuk a lakosságot még jobban felkészíteni a sok hatásokra. Nagyon összetett programról van szó, mint mondottam, gyakorlatilag 13 szintű az ellenőrzési keret mindenhez. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, korporál úr. Kicsit csalódott vagyok. Már csak azért is, mert azt gondoltam, hogy Pilbax úrral megegyeztünk, hogy a jövőben nem fordul majd elő, hogy beszámolnak a parlamentnek arról, hogy mennyi pénzt küld, költenek, hanem arról számolnak be, hogy mi ennek az eredménye. Tehát én az eredményre vagyok kíváncsi, arra, hogy hány embert etettek meg, hány utat építettek, a vidékiek közül hányan kapnak most élelmiszert, iskolákat, kórházakat a három milliárdból, vagy akár mennyiből. Én azt hittem, hogy ezzel már túl vagyunk, és az eredményekről is hallhatunk majd. A bizottságot arra kérem, hogy arról beszéljen a pénzköltés helyett, hogy mit értek el ezzel a pénzzel, az európai adófizetők pénzével. Akkor veregethetjük csak vállon magunkat, hogy jó munkát végeztünk. Nem az érdekes, mennyi pénzt költünk, hanem hogy mi az eredménye ennek. Talán korporál úr írásban beszámolhatna arról, hogy milyen célokat értek el ebből a pénzből. Megteszi ezt nekünk? Köszönöm. Heidi coming here. Úgy látom Heidi érkezik. Igen, de folytassa nyugodtan. Tudom, hogy Louis Michel nem csak olyan minőségében van itt, hogy az ECP-nek ő az elnöke, hanem ő volt a fejlesztési biztos, ismeri elég jól az afrikai térséget, Etiópiát is, és nagyon érdekel, hogy mit gondol erről a témáról, azzal kapcsolatosan, amit eddig hallottunk. Nagyon rövid leszek, mert hogy a két utóbbi hozzászólásban elhozott mindaz, amit meg akartam fogalmazni, és hát az elnök úrnak a részéről pedig hallottuk azt, hogy mennyire igény van az eredmények bemutatására. Na most a 2005-ös támogatását átalakítottuk helyi támogatásokra, és akkor született az a döntés az Európai Bizottságnak a szintjén, akkor én biztosként dolgoztam, tehát arról döntöttünk, hogy átirányítjuk a, fejle- a támogatási, fejlesztési támogatásokat Etiópia esetében egy decentralizált fejlesztési támogatása azért, hogy a központi állam ne tudja ö, instrumentumként politikai célokra felhasználni ezen Európai Uniós támogatásokat. Ez volt az egyik fejlemény. A másik fejlemény ö, a következő. Szóval kicsit meglep az, hogy mennyire kevésé világos és kevésé pontos a tényeknek a bemutatása, úgy, ahogy azt a Human Rights Watch ezt bemutatja. De most nem kérdezem meg az ő általuk, általuk kidolgozott anyagot, de úgy vélem, hogy akkor, amikor terhelő vallomást kívánunk tenni, akkor konkrét tényekre kell azt alá, ö, azt építeni, azt azokra kell építeni. Tehát nem azt mondom, hogy tévednek, hanem ö, azt mondom, hogy akkor, amikor feljelentünk, vagy vádolunk, akkor alapvető tétel az, hogy a bizonyos bizonyítás terhét ne ruházzuk át a másik félre, tehát az egyik fél azt mondja, hogy mi így gondoljuk, úgy látjuk, és így tovább, és a másik fél bizonyítsa az igazságát. Nem így működik a jog véleményem szerint. Önöknek kellene a bizonyítékokkal szolgálni. Nem kaptuk meg ezeket a bizonyítékokat. Persze, hogy vannak olyan helyek, ahol a segéd félre viszik és félre tévesen használják fel, és így tovább. De nem mindenütt. Aztán ott van a helyi hatalom, és hogyha mondjuk a központi hatalom a helyi felhasználást a saját politikai célra, ira is felhasználja, tehát ilyen előfordul, és nem csak a fejlesztés tekintetében, a saját országomban is, Belgiumban, például akkor, egy kisvárosnak a polgármestere azt észleli, hogy a felügyeleti hatóság finanszírozza meg a vasúti fejlesztést, akkor a kis polgármester is ezt a saját javára írja. Ezt azt hiszem, hogy látni kell, és hát világosan kell látni, hogy mégis ennek a központi beruházásnak legyen az akár központi, milyen hatása van. És ami az az eredményeket illeti. Mit is kérünk? Mit is kérnek? Önök pontosabban, hogy állítsuk le a segélyeknek a folyosítását a decentralizált szinten, illetve a helyi szinten, mert én hagyd mondjam el azt, hogy ellentétben azzal, ahogy azt értette Deva úr, én úgy vélem, hogy az adományozók által juttatott támogatások, illetve a bizottság által juttatott támogatások konkrét eredménnyel járnak. És mindig azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mi történne akkor, hogyha nem folyósítanánk ezeket a támogatásokat, hogyha elzárnánk a csapatokat. Azt hiszem mindig a dolgokat több oldalon kell megvizsgálni, az alternatívákat is szemügyre véve. Úgyhogy az a véleményem, hogy és ezt megfogalmazta, hogy ugye depolitizálni kellene a támogatásokat. Én ugyanígy erre azt mondanám, hogy az értékítéleteket is depolitizálnunk kellene én világos, hogy látom azt, hogy vannak rossz felhasználások is, de mindez azért összefüggéseiben kell látni, és hát tudom azt, hogy polémiát idéz elő mindig az, amikor támogatásokról beszélünk, és etépőjelről is beszélünk, és hát nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy kiváló a kormányzás Etiópián, Persze, hogy azt mondom, hogy lehet tovább javítani a párbeszédet is, a nyitottságot is, az irányítást, a konvergencet is, mit olyan, de ezzel együtt, hogyha azonos kategóriába tartozó országokat nézzük, akkor úgy vélem, hogy egy jóval egészen kiváló eredményeket könyvelhet el, és a milleniumi célok tekintetében is ezt mondhatom, hogy decentralizáció nem eléggé érvényes, úton centralizált országról van szó. Persze, ez, ez így van, hogy az emberi jogok nem kerülnek érvényesülnek, persze, ez így van, de hát az a véleményem ezzel együtt, hogy kellő objektivitással vizsgáljuk politikailag a kérdést. Mert egy dolog elítélni a dolgokat, és arra is szükség van persze is, de ezen kívül ö, árnyalt tekintetre is szükség, szükség van. A DEG-ben, a Development Assistance group ö, nagyon komoly tagok vesznek részt, egyéni ö, jogcímen is országok jelen vannak, és az Európai Bizottság is, ezek az országok intézmények mind rendkívül fontosnak tartják azt, hogy korrektül kezeljék ezeket a pénzeket. És ehhez van szükség a partnerségre. Én nem azt mondom, hogy igen vagy nem, elítélem, vagy nem ítélem ezt a, ezt a jelentést. Nekem az a szívügyem, hogy objektív alapokra támaszkodjon egy ilyen fajta vélekedés. És Etiópiával kapcsolatosan az etióp hatóságoknak a szavát is hallgassuk meg, jöjjenek, ők is mondják el, védel, védelmezzék meg a saját álláspontjukkal, vagy adott esetben fogadják el, ismerjék be, hogy ez vagy az történt. De úgy vélem, hogy csak az egyik oldalról azt mondani, azt kijelenteni, hogy hát tulajdonképpen instrumentalizálják ezeket a támogatásokat, ez túlságosan leegyszerűsít kettőt. És miről van szó? Instrumentalizációról van szó, vagy pedig a segélyeknek az eltérítéséről? Mert ez két külön kategória. Ha politikailag felhasználják ezeket a támogatásokat, az súlyos dolog, de ez csak egy dolog még mi. Viszont, hogyha még ezen kívül a felhasználása a támogatásoknak jogszerűetlen, az már egy bűn. Úgyhogy ezt az árnyatot pontosan kell látni. Úgyhogy engem az zavar igazándiból, uram, hogy nem hallottam egyetlen egy olyan konkrét, precízen megjelölt tényt, amely alá támasztaná az önök tételét. Tehát persze valószínűleg igazuk van a tételeikben, és valószínűsíthető az, hogy a támogatásoknak bizonyos részét instrumentalizálják, de vajon ezt szisztematikusan teszik? Ezt e, stratégiába illesztve teszik? Erre ezek az igazi kérdések. És végezetül. Szeretném azt elkerülni, hogy idő közben az történjen, hogy akár felfüggesztjék, akár megszüntessék a támogatásokat, vagy az összetételét átalakítsák teljesen ezen támogatásoknak. Ismerem a kérdést, volt biztosként, és azt mondhatom, hogy a befogadása a támogatásoknak, a lakosságnak a javára tekintetében Etióp egy jó példával szolgáló ország. Úgyhogy nem szabad, hogy csak egyszerűen elítélkezően nyilatkozzunk, és semmi mással támaszuk elő a mondandónkat. Ez túlságosan könnyű megoldás lenne. Viszont, ha vitát nyitunk ezen kérdésről, és én nyitott vagyok, én, én részt veszek egy ilyenfajta ö, polémiában, de ha ezt megtesszük, ha ezt az, ö, megnyitjuk ezt a vitát, akkor viszont más ország kapcsán is meg kell tennünk, és persze ez nem támasztalá, nem igazol, és nem bocsa, ö, semmi ilyenfajta gyakorlatot, de számos, számos országban sokkal súlyosabb helyzetek álltak elő, mint Etiópiában. És én az etióp hatóságokkal mindig is meg tudtam őrizni a politikai, magas szintű párbeszédet. Az összes hibájával együtt az etióp kormánynak, és rengeteg nagyon nagy hibája van, a párbeszéden mindig lehetőségem volt. Mindig tudtunk ö, vitatkozni, megbeszélni a dolgokat. Elbeszél, be, beszélt el, elnézést, beszélt arról a represszív törvényel, amely a civil társadalom ellen irányul. És hát én elég jelentős összegekről írtam alá megállapodásokat a, a civil szervezetekkel, és semmiféle gondom nem volt az etióp kormányal, akkor, amikor ezen támogatásoknak a folyósítására sor került és felhasználására, ami a, az NGO-knak a törvényét illeti. E tekintetben is többször hozzászóltam, és több, többször megkerestem a miniszterelnököt, az etióp miniszterelnököt, és Mele Zenávival tárgyaltam ezekről a kérdésekről. Mindig, mindig megtettem azt, hogy az NGO-król szóló törvény tekintetében mindig azt hiszlettük, hogy az amerikai törvényből indultak ki. Nem azt mondom, az amerikai törvény jó törvény, de a forrása, az etióp törvénynek a forrása az amerikai törvény. Tehát ezt látjuk, hogy gyakorlatilag fogták, és az etióp törvényben lemásoltak az Egyesült Államokban, vagy a Kanadában létező ilyen témájú törvényt. És akkor, amikor Menezerlani erről beszélt, akkor felmerülhet persze ugye a kérdés az, hogy miért vannak olyan NGO-k, amelyeket külföldi adományozók finanszíroznak, finanszíroznak, miért ne járhat, néphetének fel advocacy témában a saját országaikban. Tehát gyakorlatilag itt ugyanarról van szó, mint amiről rendelkezik az amerikai törvény. Persze, én is felléptem így, úgy, amúgy, és megpróbáltam megértetni azt, hogy rugalmasabbaknak kellene lenniük, nyitottabbaknak, de és, és nem azt állítom, hogy tökéletes a helyzet, távolról sem, és egyáltalán nem védelmezem az etióp rendszert. Azt hiszem, hogy nagyon sok ö, ö, minden javítandó, túlságosan centralizálta az államok, túlságosan marxista, maoista típusú felépítménnyel működnek. Tehát mindezek igazak ezek az állítások, de ami a támogatást illeti, úgy vélem, hogy eredményt hoz a támogatások folyosítása, nagyon sok eredményt hoznak ezek a támogatások, és tragédiához vezetne az, hogyha ezek a támogatások nem jutnának el Etiópiában. Na most, hogy azt mondom, hogy a HVR, HRV jöjjön el, és üljünk le az adományozókkal, a többiekkel, küldjünk egy delegációt Melesz úrhoz, illetve a többi hozzászólót, és objektív módon folytassuk le a vitát. Szinte teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a miniszterelnökük nem fogja megtagadni ezt a lehetőséget. Lehet, hogy rossz hiszemű lesz az érvrendszerében. Ezt erre majd legyen nyitott a mi fülünk, de le kell ülni velük ez az első feladat, első számú feladat. De azt mondani, hogy a segélyeket félre siklatják, instrumentalizálják, ez egy dolog, de alá kell támasztani, és nézzük meg azt is, hogy milyen más lehetőség van, milyen alternatívák léteznek. Szerintem nem nagyon vannak. Tehát a fejlesztési támogatás, az Európai Uniós támogatás, hogyha megváltoztatnánk, megszüntetnénk, vagy feltételekhez kötnénk, még további, szigorúbb, még szigorúbb feltételekhez, akkor a hatása egy ilyenfajta módosításnak katasztrofális humanitárius hatással lenne. Ezt, ezt szerettem volna elmondani, elnök úr, mert kicsit az az érzésem, hogy, hogy is mondjam, Szóval nem szabad túlságosan átpolitizálni egy ilyenfajta polémiát, egy ilyenfajta vitatémát, legyünk objektívak, és ennek az egyetlen egy ö, módszere az, hogy leültetünk minden részes felet, és vizsgáljuk meg, megkérdezzük Melesz úrtól, hogy hogyan ö, tudja megmagyarázni ezt a tételt, azt a tételt, azt a cselekményt, és így tovább. De az, hogy csak lövöldözünk, csak lövöldözünk bizonyítékok nélkül, ez, ez is csak vádolva, ez elfogadhatatlan. Uh, Köszönöm szépen, Michel Louis úr. Uh, nagyon érdekes uh, kezd válni ez a vita. Hogyha folytatjuk, akkor remélhetőleg minél valósabb válaszokat is kapunk. Az egyik kérdés az volt, hogy valóban eljut-e ez a pénz a legszegényebb emberekhez. Vannak olyan országok, ahol egyszerűen egy svájci bankban köt ki a segélypénz. Itt is ez történik, vagy eljut az emberekhez élelmiszer formájában? Történik valami? Mérnünk kell az eredményeket. Tudom, hogy sok szakértője van a témának, és ők itt is vannak. Itt is vannak, Gómez asszony például, és egy másik kollégánk is, aki 2005-ben és 2010-ben megfigyelők voltak az etióp parlamenti választásokon. Szeretném Annának megadni a szót, hiszen ő nagyon jól eh, ért ehhez a témához, és egyébként eh, jó barátja a miniszterelnöknek. Köszönöm, egyáltalán nem vagyok eh, Etiópia szakértő vagy segélyszakértő, de minden esetre jó barátja vagyok az etiópiai népnek, az etióp népnek, és csodálom a kultúrájukat. Ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy amit a HRV elmond a jelentésében, nem olyasmi, amit ne tudnának a tagállamok vagy a bizottság, mindenki jól tudja. Nem akarnak többet tudni egyáltalán. Miért mondom, hogy én nem vagyok egy szakértő? 2005-ben sok időt töltöttem ott. Márciustól egészen augusztus végéig ott tartózkodtam és augusztus 25-én 2005-ben az utolsó napomon egy nagyon érdekes megbeszélésen voltam. A bizottságot kérem arra, hogy mutassák be a feljegyzéseket. Mátia Tiszári vezette ezt, Kofi Annan is jelen volt, az ENSZ főtitkára, illetve a humanitárius segélyekért felelős bizottság alelnöke, és az adományozói csoport megbeszélése folyt akkor, Kanada, Egyesült Államok is képviseltetve volt, én is ott voltam, tudom, hogy megvan valahol a jegyzőkönyv, a bizottságnál bizonyára megvan, és a fővárosokban, és felhat, feltártuk a problémákat, hiszen évtizedeken keresztül nagyon sokan, nem csak az EU, a tagállamok és az Egyesült Államok nagyon sok pénzt költöttek Etiópiában, mégsem működnek megfelelően ezek az eszközök, és olyan gyanúk voltak, hogy több helyen még olyan események volt, történtek, és éhezés, amit úgymond felfújtak, hogy még több pénzt kapjanak. A bizottság is megpróbál foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy több pénzt költsenek infrastruktúrára, hogy az élelmiszertermelő térségekből el lehessen szállítani az élelmiszerben szegényebb térségekbe az élelmiszert, ne legyen amerikai dömping, élelmiszer dömping ebben a térségben. De a diagnosztika eredménye az volt, hogy elsősorban azért nem működik a segélyezési rendszer, amiről a HRV is beszél, vagyis hogy nagyon központosított a rendszer, és politikailag használják fel ezt a segélyt, hogy visszaéljen ezzel a kormányzat és biztosítsa a hatalmát igen, valóban nagyon is politizált az a mód, ahogyan kiosztják a segélyeket. Beszélünk sokszor a mészárlásokról is, amikor egy bizonyos időre befagyasztotta a bizottság a segélyezést pontosan emiatt. De aztán utána visszatértek a szokásos eljáráshoz, sőt, még rosszabb. Igen, úgy megy a rendszer, ahogyan a Human Rights Watch képviselője is elmondta, beszélhetünk a maoizmusról. Ez így pontosan egy maoista stílusú kormányzat működik, nem csak az önkormányzatok szintjén, hanem az állam szintjén is nem tudjuk kikerülni a központi kormányzatot azzal, hogy a helyi szintet célozzuk meg, hiszen az egész rendszer így működik, és ellenőrzik az e- választásokat is a pártok, teljes mértékben a pártok a vezető párt irányítása alatt vannak. Ezek tulajdonképpen fiktív pártok, hogy e- úgy tegyenek, mintha a demokrácia felé haladnának. Tudom, hogy Louis Michel úr biztosi pozíciójában sok mindent megpróbált, de a segélyek nem érték el a céljukat, pontosan megakadályozták a civil szervezeteket, nem csak az emberi jogi, hanem a fejlesztési szervezeteket is, hogy elvégezzék munkájukat. A jelentés erről is szól. A bizottság azért nem látja ezt, mert nem akarja látni, hiszen egy olyan iparág alakult ki a bizottságon belül is a segélyezés területén, amely mindenél erősebb, és 2005-ben is ez működött, amikor elhallgattatták a választások kapcsolatos jelentést, és ez az oka annak, hogy a bizottság és a tanács szemet húny afelett, ami 2010-ben is történt a választásokon, akkor az addi, akkori jelentésbe sem mutathatta a kollégám. Arra kérem a bizottságot, hogyha erről a témáról van szó, akkor vegye tudomásul, hogy olyan országról van szó, amely 80 milliós ország, 85%-a mezőgazdaságból él. Miért nem beszélnek a földek lefoglalásáról, vagyis hogy itt nem a parasztok a földtulajdonosok, hanem az állam, az állam osztja ki a földet a munkásoknak, illetve a gazdálkodóknak, ő osztja ki a műtrágyát. A földet most a kormány értékesíteni akarja, eladja a szaudi, indiai, malajziai befektetőknek és elvonja ezt a földterületet a gazdálkodóktól, pedig ez nagyon fontos lett volna az élelmiszerbiztonság szempontjából. Erről miért nem beszélünk? A bizottság mit gondol erről, vagy a külügyi szolgálat? Nem feledkezhetünk meg erről a témáról. Még az etióp elnök, tudjuk, hogy az elnök egy viszonylag üres pozíciót tölt be, de még ő is panaszkodott erről a föld lefoglalásról a kormánynak Etiópia kormányzata nagyon fifikás, nagyon ravasz, meg tudja kerülni a szabályokat, úgy, olyan szabályokat tudnak, olyan számokat tudnak felmutatni, amilyeneket akarnak. Igen, elnyomó kormányzat ez bizonyos térségekben. Nagyon nagy az elnyomás például a Diogaden térségben. És nem tehetünk úgy, mintha ez lényegtelen ügy lenne, felháborító, hogy a külügyi szolgálat mindezt lenyeli. Az én álláspontom az, hogy ne állítsuk le a segélyezést Etiópia felé. Üdvözlöm egyébként ezt a kezdeményezést, és azt javaslom, hogy a bizottság, a HRV és a parlament képviselői látogassanak el Etiópiába, és egyeztessünk a kormányzattal arról, hogy hogyan osztják ki a segélyeket. Köszönöm, visz világos, hogy nagyon szenvedélyesen érez ezzel a témával kapcsolatosan, és nagyon sok munkát végzett már a témában. Nagyon nagyra értékeljük az ön munkáját, és nagyon hasznos, hogy a parlamentet ilyen pozícióba hozza, hogy felülvizsgálhatjuk a bizottság munkáját. Kuhen úrat szeretném szólásra kérni. Ő nagykövet volt korábban Etiópiában. Tessék parancsolni. Jó régen volt. Nagyon szépen köszönöm a szót. Szeretném megtámogatni mindazt, amit elmondott ön és Louis Michel amíg Gomes asszony nem kapott szót, én egy olyan érzésem volt a három bevezető hozzászólás után, hogy mi nagyon hezitáló módon vitatjuk meg ezt a kérdést, és hogy nagyon nehezen értjük meg a valós helyzetet ebben az országban. Egyetértek Gomes asszonyjal, abban, hogy az etióp vezetés képviselői nagyon ravaszak, nagyon jól tudják megmagyarázni mindazt, amit tesznek, de nekünk hát fel kellene nőni ehhez, és beszélni kell velük, hogy megtudjuk az igazságot, és az rosszabb, mint gondoljuk. Deve úrnak igaza van, hogy nem hallott semmit, ugye Etiópia ott van, Afrika szarván, sok országgal határos, és hogy háború dúlta fel azelőtt Eritreáról, is lehetett volna szólni hogy milyen komoly küzdelmet folytattak, ott volt Mangisztó Hajla Mariam, és nagyon sok egyéb háború, az egyik legszegényebb régiója a világnak, és még mindig háború és a helyzet, úgyhogy tényleg borzalmas a helyzet ebben az országban, és egyetértek azzal, hogy nem tudunk megítélni mindent a saját szemünkön, a saját értékeinken keresztül. Én nem akarom azt mondani, hogy be kell csukni a szemünket, semmiképpen, de azt hiszem, hogy azért meg kell nézni a dolgokat közelebbről és sokkal reálisabban. Valaki azt mondta, hogy ha egy ilyen vitára kerül sor, mint most, akkor már jobb lenne azt Addis Abebában megszervezni az etióp kormány képviselőjével. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy így módon esetleg több, több ö, konkrét tényel tudnánk megismerkedni, hogy egyáltalán milyen helyzetben van az ország. Bizonyos területeken van előrelépés ö, Etiópiában, de hát ez nem egy nagy dolog. Ö, hogy jobb legyen a kormány, mint Mangisztó Hajló Mariam kormánya. Ettől még azért az nem lesz jó kormány ennél többet kell elérnünk, többre kell törekednünk az ellenzékkel kapcsolatban, az NGO-kkal való bánásmódot illetően. Tehát sokkal jobban kellene ezt megoldani, sokkal nagyobb előrehaladásra lenne szükség. Szóval azt akarom mondani, hogy Gomes asszony hozzászólása előtt nem éreztem magam jól ebben a vitában, mert valamit hiányoltam. Most azt gondolom, hogy benne vagyunk a vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kukán úr. Kérdezem, hogy van-e még egyéb hozzászóló. Akkor most megkérdezem Tehari Melesz urat, ő, miniszteri tanácsost, aki Jeset Teferre asszonyjal van jelen, aki az etióp követség titkára, és akkor most neki adom meg a szót öt percre. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy meghívtak engem a bizottság ülésére, hogy szóljak arról, hogy milyen a fejlődés és a demokratizációs folyamat Európában. Két évtizede kezdődött meg ez a folyamat, a demokratizáció és a gazdasági fejlődés, és ez két dolognak köszönhető. Nagyon sokat értünk el, néhány nap hónappal ezelőtt döntés született arról, hogy további ö, szociális programokat valósítunk meg a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Etiópia nagyon dolgozik az emberi jogok érvényesítésén, a szociális, a ö, gazdaság és a társadalmi jogok érvényesítése, kulturális jogok érvényesítése területén. Elnök úr, most, hogy ezt elmondtam, hadd állapítsam meg, hogy mindig nagyon sok tennivaló van a demokratikus intézmények megerősítése terén és a gazdasági fejlesztés terén. Hangsúlyozni szeretném, hogy konstruktív módon viszonyulunk ezekhez a problémákhoz, és a kritikát is elfogadjuk. De nem szeretnénk, hogyha ellenőriznék a mi fejlődésünket, mint a Human Rights Watch. Ezek a jelentések beszámolnak sikeres programokról is, amelyeket most az adományozókkal, a donorokkal közösen valósítunk meg ezt a támogatást a, a kormány a vádak szerint arra használja, hogy megerősítse az EPRDF-et. Ez egy nem mm, alátámasztott vádaskodás. A sikeres programok etiópok millióinak válnak hasznára, és kár lenne ezeket felfüggeszteni és a program számos elemet tartalmaz. A közféra kiépítését, a nemek közötti egyenlőség elősegítését, és szeretnénk bővíteni a demokratikus intézményeket, így módon hozzájárulva a gazdasági fejlődéshez is, ami megindult néhány éve. Ez eddig sikeres volt. Az etióp kormány jó politikát folytat, és azt a ö, kedvezményezettek teljes bevonásával valósítja meg. Elnök úr, egy dolgot tisztázni kell. Ezeknek a programoknak a megvalósítása folyamatos ellenőrzés alatt áll. És ennek a célja, hogy emberek 10 millióinak jobb életet biztosítson. És E, az utóbbi időben csökkent az élelmiszer segélyezés. Fontos lenne az élelmiszerbiztonság helyzetének elősegítése. Afrikában nagyon kevés ország van, amely elérte ezeket a célokat és a millenniumi fejlesztési célokat, mint például a súlyos szegénység megszüntetése, a iskolázás általánossá tétele és a betegségek elleni küzdelem. Mi küzdünk ez ellen, küzdünk a nemek egyenjogúságáért, küzdünk a csecsemő halandóság ellen, a környezeti fenntarthatóságért és globális fejlesztési partnerségre törekszünk mi szeretnénk biztosítani a hozzáférést a vidéken és a telekomszolgáltatásokhoz. És a Human Rights Watch azt állítja, hogy a kormányzati adatok nem megbízhatók. Ez nem igaz. A 2010-es afrikai kitekintésben, African Outlookban szereplő adatok mindezt megcáfolják. Elnök úr, ami az etióp helyzetet illeti, a, ö, mikor a Human Rights Watch tavaly kiadta ezt a jelentést, az etióp kormány és a fejlesztési segélyezősi csoport, amely az EU és egyéb donor szervezetek társulása, elismerte ezt a jelentést, de ennek a tartalma nem fogadható el, hiányzik belőle a bizonyíték, nem bizonyítja, amit ö, állít, csak ismételgeti a vádaskodást. És ezek a kérdések, amelyeket felvet, ezek nem Etiópiára vonatkoznak, kizárólag ezek felvethetők más országok kapcsán is. És itt ez ideológiai kérdés. Itt nem arról van szó, hogy mi szeretnénk, vissza szeretnénk utasítani a kritikát. Nos, én csupán 5 percet szólhatok, nem tudok további részleteket elmondani, de a Human Rights Watch túlzásokat, vádaskodásokat, fiktív állításokat tartalmaz. Mi nagyon komolyan vesszük a felelősségünket, partnerei vagyunk a donoroknak, és ezt a polgárok érdekében tesszük a jobb közszolgáltatás és a gazdasági fejlődés érdekében, hogy a kormány a politika, hogy a segélyeket politikai célra használja, ezek vádaskodások. Én azt hiszem, hogy Nincs szó arról, hogy mi politikai sikra tereljük a segélyezést. Ha ez így van, akkor azt nem a kormány teszi. Én hadd mondjak még néhány szót azzal kapcsolatban, amit hallottunk azt, amit Gomes asszony mondott, nem ő az, akinek Etiópiáról kell beszélni, ugyanis nem tud semlegesen beszélni erről. mind tudják, 2005-ben hogyan lehet, hogy ilyen sok pénzt adjon valaki ennek a sok millió embernek, és mégis őt vádolják visszaélésekkel. Továbbra is toleranciával szeretnénk fordulni az önök irányába, de mi nagyon toleránsak vagyunk, de ennek mindig van határa. Eljött az ideje, hogy azt mondjuk, hogy ami elég, az elég, és Gomez asszony, önnek is azt mondjuk, ne értsen minket félre, mi egy felszabadult és kulturált nép vagyunk. Köszönöm szépen, valóban Tudjuk, hogy egy nagyon ősi kultúráról van szó. Gomes asszony világossá tette, hogy elkötelezett híve az etióp népnek, de nem az etióp kormánynak. Joga van ezt elmondani, hiszen szereti az etióp, etióp népet. Talán szeretne néhány szót szólni ön is? Oui, euh, moi je suis toujours étonné quand j'entends les ambassadeurs. Engem mindig meglep az, hogy a nagykövetek a civil szervezeteket támadják, akár csak a képviselőket. Mi meghívjuk őket az Európai Parlamentnek a székhelyére, azért, hogy, hogy megmutassák, bemutassák országokat, ezt megtehetnék, megtehetnék azt is, hogy ugyanakkor nem támadják a civil szervezeteket sem, meg a képviselőket sem, akkor, amikor eljönnek körünkbe. És hagyd mondjam még azt is, hogy meglep engem, sőt elképez, hogy mennyire hasonlítak a diszkúzusok ma Etiópiáról, azokhoz a diszkúzusokhoz, amelyeket nagyon sok elég Tunéziával kapcsolatosan hallottunk. Speakers. További két felszólalónk van, és körülbelül fél ötkor más témával kell majd folytatnunk, ez elég érdekes lesz. Rolenz urat arra kérném, hogy nagyon röviden foglalja össze válaszait az elhangzottakra, ön indította el ezt a hógolyót, lehet, hogy, la, hogy lavina lesz belőle, de kíváncsi vagyok, hogy mit válaszol az elhangzottakra, amelyek többsége kihívó megszólalás volt, illetve hogy elfogadja-e ezt a triológust, amelyet a bizottság és az etióp kormányzat részvételével képzelnek el bizonyos indítványozók. Nagyon röviden köszönöm. Egyetértek Louis Michellel abban, hogy valóban tényekre van szükség, kérdésekre választ kell adni, és a HRV is arra biztatja a bizottságot és az adományozókat, hogy legyen egy pártatlan, független kivizsgálása a segélyprogramok átpolitizálásának, hogyha a kormánynak nincs mit rejtegetnie, akkor nem kell félnie sem annyira ellenőrzött a környezet Etiópiában, hogy ez a fajta ellenőrzési szint azt is jelenti, hogy nagyon nehéz tényekhez hozzájutni, bizonyítékokhoz. Arra kérem Michel urat és az etióp parlamentet, hogy olvassák át ezt a jelentést. Ezzel kezdődik, ezzel a 103 oldallal a tárgyalásunk, az egyeztetésünk Etiópiában elégedettek voltak a módszerünkkel és a bizonyítékainkkal, és Afganisztáról, a Guantanamo-i börtönökről szólva sok más ország is elégedett a mi eredményeinkkel és a módszereinkkel. Gondolom nem most van itt az ideje, hogy a módszertanunkat megtárgyaljuk, de a tekintetben, hogy hogyan lehet -e megszerezni ezeket a bizonyítékokat, ez nagy kérdés, és ahogyan a korábbi nagykövet úr és Gomes asszony is elmondta, nagyon nehéz beszerezni ezeket a tényeket, és nagyon sajnálom a követeket, amikor minden hónapban meg kell jelenniük a, a miniszterelnök előtt, de a, az adományozók nem is ellenőrizhetik az adományok elköltését, úgyhogy nincsen azzal gond, hogyha egy független és pártatlan vizsgálatot követelünk, legyen ennek az alapja az az értékrendszer, amelyet egyébként az elmúlt öt évben teljesen semmisített az etióp kormányzat az Európai Bizottság és az adományozók mitől tartanak a je, azzal kapcsolatosan, hogy legyen egy független nyomonkövetési mechanizmus. Ez a jelentés nem mondja azt, hogy Európa vagy más adományozók függesszék fel a segélyeket, csak egy program felfüggesztését ajánlottuk. A többire nem mondjuk azt, hogy állítsuk őket le, hiszen ezek nem okoznak kárt, de vannak olyan esetek is, amikor több kárt okoz az adomány, mint hasznot, és amikor lehetőség van arra, hogy az adományozók találkozzanak az etióp kormányzattal, akkor ezt is elő próbáljuk segíteni, de a bizottság és más adományozók szempontjából is nagyon fontos, hogy előmozdítsák ezt a párbeszédet, illetve az ellenőrző szerveket, mint a számvevőszék vagy a külügyi szolgálat, talán ők is ki akarják ezt vizsgálni. Tehát használják fel mindezeket az eszközöket arra, hogy tárják fel a helyzetet, és hogy a jövőben független nyomon követésre kerüljön sor. Köszönöm szépen. Hautala asszony, és én abban állapodtunk meg, hogy kezdődött egy folyamat, lesz ennek folytatása. Miután ön visszatér, és megtörtént ez a trialógus, és a bizottság, különösen korporál úr be tudnak számolni az eredményeikről, hiszen hallottuk a volt nagykövettől, hogy az a milleniumi célokat megpróbálják elérni. Lássuk meg, hány kilométer utat építettek, hány iskolát, hány kórházat, és a sok pénzt mire költötték, a három milliárdot mire költötték, eredményekre vagyok kíváncsi, tényekre és számokra hogyha ez meg lesz, akkor lehet, hogy a HRV is azt fogja mondani, hogy igen, működik a segélyprogram, és akkor nem lesz vita. Ha nincsenek számok és nincsenek tények, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy megfelelően költik-e el a pénzt, és vannak-e eredmények. Ezt állította a volt nagykövet, akkor nézzük, hogyan költik el a pénzt, úgyhogy a második kör az lesz, hogy Korperel urat arra kérem, hogy jöjjön vissza a számokkal. Most eh, von Hetten úr az IS részéről beszél majd a közös stratégiáról. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, azt gondolom, hogy egyetértek azzal, hogy ez egy folyamat kezdete. Biztos, hogy folytatni fogjuk ezt a párbeszédet, és ez nem csak egy párbeszéd, hanem a helyzet jobbítása is és a jövőre vonatkozó javaslatok kialakítása. Hiszünk abban, hogy a mi kapcsolataink Etiópiával több síkúak, hosszú távúak, régóta létező kapcsolatok ezek, nagyon komplexek, és nagyon sok különböző kérdést érintenek, és hosszú távon tervezzük ezeket a kapcsolatokat. Mi figyelembe fogjuk venni a mai vitán elhangzottakat, meg azt, ami majd a jövőben elhangzik, meg ami korábban is elhangzott azon kollégák részéről, akik az EU delegációnál dolgoznak Addis eh, bébában ők nagyon elkötelezettek, folyamatos a párbeszéd az etióp kormányal a delegációval, mind az, az ellenzékkel, mind a civil társadalommal, és ahogy a bizottságbeli kollégám is említette, nagyon sok programot finanszírozunk a civil szervezetek számára, akik az országban tevékenykednek, és hát ez az alapja annak, hogy szeretnénk a kapcsolatainkat elősegíteni, és egy politikai párbeszédet kialakítani Etiópiával. És mi ezt úgy gondoljuk, hogy hosszú távon ő kell kialakítani. És most nem tudok sok mást mondani, csak köszönetemet tudom kifejezni azért, hogy lehetőséget teremtettek erre a meghallgatásra, és nagyon érdekes információkat, gondolatokat viszek magammal. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, von Handel úr, és mielőtt mindenkinek megköszönöm a részvételt, azt hiszem, hogy mindannyian nagyon sok tennivalóval indulhatunk neki a második vitafordulónak. Azt szeretném kérni, hogy hallgassa meg az etióp kormány, amit elmondtunk, amikor, és mondják el aggodalmainkat Addis Abebában, és hát a szólásszabadságot biztosítsák Addis Abebában törvényel, és a független médiát, és az NGO-k szabadságát, és hogyha a lakosság valóban úgy szabad, ahogyan azt hallottuk, akkor azt hiszem, hogy a, a Ugye itt valami aggodalom, azért aggodalomra mégiscsak ad a helyzet okot, különben nem ő lennének itt ennyien, és azt hiszem, hogy egy mindenki számára nyereség win-win, hogyha ezt a helyzetet megoldjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Deva úrnak, a bizottságunk alelnökének, hogy vállalta az elnöklést, a Droa alelnökével, és köszönöm Louis Michelnek és a KAP közgyűlés társelnökének a részvételt, és a bizottság és a külügyi szolgálat részvételét, és most mm, ülést széket cseréltünk, tehát köszönöm Deva úrnak a munkáját, és tudom, hogy ő sokat fog tenni eh, ebben a eh, bizottságban, és most Lochbiller asszonyt kérem meg, hogy legyen a társelnök. A következő napi rendi pontban Iránnal fogunk foglalkozni. Az iráni delegáció és az Emberi Jogi Albizottság közös ülése lesz ez, és Lochbiller asszony képviseli az iráni delegációt. Még szeretném azt is elmondani, és ez talán érdekli önöket most a az etióp vita után, hogy találkozót tervezünk a nemzeti parlamentekkel a nyári szünet után, hogy megbeszéljük az emberi jogi helyzetet, és hát a két bizottságnak van már ebben gyakorlata, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység. És amíg várjuk Lochbiller asszonyt, ha megengedik, akkor elmondom a legjobb híreimet, mint az elnök közleményeit, mert erre még nem került sor, és a Szaharov díj egyik jelöltjét szabadon engedték, ez Haitam al-Maleb, egy 80 éves emberi jogi jogász, és tehát ő is javasolt, őt is javasoltuk, jelöltje volt a Szaharov díjnak, és nemzetközi figyelmet keltett a letartóztatása, de most kiszabadult, és nem csak a mi erőfeszítéseinknek köszönhetően. És akkor, amikor a Szaharov folyamat, akkor az etióp jelöltet engedték szabadon, Birtukán asszonyt, ha jól emlékszem a nevére. Hát most arról fogunk vitatkozni, arról fogunk párbeszédet folytatni, milyen a helyzet Iránban. Itt is sok az aggodalom, és nagy örömmel köszöntünk két vendég előadót, dr. Uzbek Pársi urat, az EU Biztonsági Tanulmányok Intézetének képviselőjét, és dr. Áron Rolcs urat, aki az emberi jogi nemzetközi kampányt képviseli. Örülünk, hogy itt vannak, és az ő, ő előadások után azt javasoljuk Lokpiller asszonynal, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, és majd következnek a válaszok. Az Európai Külügyi Szolgálat képviselője, Claudia Glintensdorfer asszony, ő az, aki Iránért felel az emberi jog kérdései kapcsán, és lesz majd egy egyéb, egy másik hozzászólónk is. Az idő az szűkös, és szeretnénk maximálisan kihasználni a szakértők és a tagok között, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy 10 percnél hosszabban ne beszéljen. Az Európai Parlament a múlt héten kifejezte aggodalmát a, az iráni helyzettel kapcsolatban a Bilder jelentést nagy többséggel elfogadta a plenáris ülés, és Eston asszony ö, külügyi főképviselő is jelen volt. És üdvözöljük azon közleményét, hogy felszólítja a halálbüntetés felfüggesztését, és meg kell vitatni, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az emberi jogok helyzetével kapcsolatos munkát. Iránban. Azután a nukleáris kérdés persze az, ami a nemzetközi politikát meghatározza Iránnal kapcsolatban, és nem, került, nem sikerült kellő figyelmet fordítani a tényleg nagyon borús emberi jogú helyzetre. Ezen szeretnénk változtatni. A parlament elítéli a jelenlegi kivégzéseket, a Szara Barami holland iráni polgár kivégzését, és az Európai Unió is felvetette ezt a kérdést, és Szakin Astiani ellen folytatott pereket is, és hát másokat is, akik ott a ö, ö, Siranomházban várnak a halálos ítélet ö, végrehajtására. Tehát ezt is fel kell vetni az irán hatóságokkal folytatott párbeszéd során. A parlament megkívánta tiltani a monitoring technológia exportját Iránba. Sokat hallottunk erről a kérdésről a Nokia Siemens hálózat kapcsán, de ez a politika a szomorú esemény kapcsán most változik, de hát nem is ez a fő kérdés ma hanem először megkérem Lochpiller asszonyt, hogy az első előadót vezesse fel. Én is köszönöm, hogy lehetőség van erre a közös találkozóra a delegáció és a DROA bizottság között. Nagyon pontosan említett, hogy múlt héten fogadtuk el a jelentést, és most nagyon sok csoport hozzá sok frakció hozzájárult ehhez a jelentéshez, és ez lesz az alapja az EU-Irán kapcsolatoknak, erre fogunk építkezni. És most az Emberi Jogi Szakbizottság előtt van ez a jelentés. Három pillére van. Az egyik a nukleáris pillér, a, a szomszédsági politika és az emberi jogi politika. Ma az emberi jogi vonatkozásokkal foglalkozunk elsősorban. Az állásfoglalásban, a jelentésben szerepel, hogy az Európai Unió külügyi szolgálata meg kell, hogy vizsgálja azt a lehetőséget, hogy szankciót vessenek ki azokra a személyekre, akik komoly emberi jogi sértéseket ezzel ilyenre adtak parancsot, tehát az ő számukra is szankciókat kívánnak megfogalmazni, és a vendégelőadóink erről fognak beszámolni, hogy a külügyi szolgálat hogyan, milyen értelemben tárgyal ezekről a kérdésekről. Buzek elnök úr és Esten asszony kiadtak egy sajtónyilatkozatot az ellenzéki vezetők háziőrizetben való tartásával kapcsolatosan. Muszávé és Karubi urakról van szó és az iráni brüsszeli iráni nagykövetségtől is kaptunk egy sajtó közleményt, ez is szerepel a dokumentumok között. Ők azt állítják, hogy nem igaz, hogy házi őrizetben vannak, hanem március másodiki sajtónyilatkozatukban, tehát azt állítják, hogy ők szabadlábon vannak. Serimin Bádival egyeztettem, és ő azt mondja, hogy a külügyi illetve a külvilága teljesen megszakadt a kapcsolatuk, úgyhogy ez alapján azt kell feltételeznünk, hogy házi őrizetben vannak. De természetesen ez alapján még meg kell vizsgálnunk a helyzetet, és pontos információkat kell kérnünk. A meghallgatást olyan értelemben készítettük elő, hogy tudatában vagyunk, hogy Észak-Afrikában sok pozitív fejlemény történt a demokratizálódás irányában. Persze Líbiában sajnos polgárháborúhoz közeli helyzet alakult ki. Tunéziában, Egyiptomban kezdődött meg ez a folyamat, és már akkor felmerült a kérdés, hogy ez átevődik-e Iránra is. Két különböző nyilatkozatot hallottunk az iráni vezetőség azt mondja, hogy az 1979-es iráni forradalom inspirálta ezt a folyamatot. Az ellenzék azt mondja, hogy pozitív dolog, hogy Észak-Afrikában kiállnak a jogaikért az emberek, és február 14-én nagy demonstrációk is voltak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy nagyon jó volna, hogyha egy szakértő, egy kutató beszámolna arról, hogy a helyzet milyen értelemben van hatással az esetleges iráni változásokra, várható-e ilyesmi vagy sem. Ruzvi Párci urat, egy svéd kutatót hívtunk meg, aki Iránban született, kiterjedt tudással rendelkezik a témáról, a berlini egyetemen a, a New Yorki egyetemen, a Columbia Egyetemen is előadott már, és PhD-vel rendelkezik az iráni történelem témakörében, és az Európai Uniós Párizsi Biztonsági Intézet munkatársa ő. Egy cikket is írt, illetve tanulmányt az észak-afrikai országokban történő átmenetről, illetve ez, hogy arról, hogy ez hogyan kapcsolódik az iráni fejleményekhez, ez a dokumentum is megtalálható az önök dokumentumcsomagjában. Most hallgassuk meg Párci urat, körülbelül 10 perce van arra, hogy előadja gondolatait. Köszönöm szépen. Mindenki elolvashatja a cikkemet, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de talán nagyon érdekes megnézni ezt regionális és idő kronológikus szempontból, hiszen sokszor beszélünk arról, hogy a 79-es forradalom folytatása ez a mozgalom, ez egy nagyon optimista kijelentés. 1979-es forradalom az már megtörtént, és pontosan leállította az egyiptomi fejleményeket, folyamatokat, úgyhogy ez nem igazából szerencsés párhuzam. Az 1989-es folyamatokkal is összehasonlították már a történteket, de legyünk óvatosak, nem biztos, hogy ez olyan demokratizálási folyamatot indít majd el, mint amiről korábban beszéltünk. Lehet, hogy egy 1948-hoz fog majd hasonlítani, vagy 1848-hoz, amikor egy forradalmi hullám történt Európában, de elnyomták ezeket a forradalmakat, úgyhogy most még korai megmondani, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Röviden szeretnék szólni a különbözőségekről, az egyezésekről, Líbia, Egyiptom és Irán eseményei között, rámutatva arra, hogyha ezt egyáltalán egyetlen hullámról beszélünk is, e, mégis úgy gondolom, hogy más lesz a következménye Iránban, mint Tunéziában vagy Egyiptomban. Nagyon fontos arra emlékezni, hogy vannak közös vonások is. Van, ami e, egyenesen szembeötlő, hogy nagyon nagy a fiatal népesség, akik elkeserítő helyzetben vannak, nagyon kevés veszíteni valójuk van, és nagyon kevés reménykedni valójuk van, nagyon korlátozó társadalmakban élnek, nagyon kevés lehetőségük van az energiájuk, az ambíciói kiélésére. Ezt általában egyfajta ö, fiatal ö, korosztályként határozzák meg a közel-keleten. A gazdaság nehézségei, a nagy munkanélküliség is közös vonások a különböző térségek fejleményei között. De azért vannak lényeges különbségek is. Az egyik legfontosabb különbség, különösen, hogyha az elnyomásra, az erőszakra gondolunk, illetve ahol a, a, az államok ilyet használhatnak a demonstrálók ellen. Tunéziában és Egyiptomban is ez megtörtént olyan országokban, amelyeknek jó kapcsolata van a nyugati világgal és az Egyesült Államokkal. Ez nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok irányítja azt, hogy mi történjen Egyiptomban vagy Tunéziában. Ez azt jelenti, hogy azért van egy külső forrás, egy külső erő, amit figyelembe kell venni, amikor értékeljük a kormány fellépését. Iránnak nincsen ilyen külső erővel, hatalommal kapcsolata, nincsen olyan fővárosa, amelynek a véleményét ki kell kérnie Iránnak a fellépés előtt. Úgyhogy el kell ismernünk azt a tényt, hogy 1979-ben sikeres volt a forradalom, de ideológiai szempontból tudnunk kell azt is, hogy ezt az államberendezkedést fent kívánják tartani, és nincsen igazából senkinek hatása erre az államra. Ezért sokkal nagyobb lehetőség vagy valószínűség van arra, hogy a tunéziainál vagy egyiptominál nagyobb mértékben alkalmaz majd erőszakot a kormány. A második aspektusa ennek a külvilágtól való elszagadásnak az, hogy van egyfajta média kapcsolat Tunéziával, Egyiptommal. Az egyiptomi kormányzat el követte azt a hibát a saját szempontjából, hogy az Al Jazeera-nak megengedte, hogy a Tahrir térről közvetítsen a tüntetők javára. Ez Iránban nem fog megtörténni kezdetektől a belföldi és a külföldi médiát is nagyon korlátozták, különösen a 2009-es választások után, ezért nagyon nehéz helyzete van bárkinek, aki újságíróként tudósítani szeretne az itt történtekről. Now, there is one further aspect, which is... Van még egy nagyon fontos aspektus, hogy meg tudjuk érteni, hogy milyen különbségek lehetnek Egyiptom, Líbia, illetve Irán között. Az, hogy az extrém politika Líbiában, Egyiptomban is eléggé személy köré szerveződik, vagyis egy személy és egy család a szimbóluma a hatalomnak. Ez Iránban nem így zajlik. Irán politikai rendszerével sok mindent lehet mondani, de azért ilyen hosszú életű, mert nagyon sok frakció együttműködésén alapul, és egyetlen ilyen frakció sem tudta magához ragadni a hatalom egészét az eddigiekben. Több mint két éve a most fennálló hatalom sem egyetlen személynek a személyi kultusza. A Mubarak rezsim, a Kadhafi rezsim hatalma ezeken a személyeken, a családjukon nyugszik, de Iránban nem ez a helyzet. Ezért van egyfajta rugalmasság, és tehetetlenség ebben a rendszerben, hiszen nem egyetlen személyen múlik, hogy mi történik az országban. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet elmozdulni ebben az irányban, ami még jobban megszilárdítaná, vagy még keményebbé tenné a rendszert, de még nem ez történik. Az iráni tüntetések, hogyha összehasonlítjuk az egyiptomi tüntetésekkel, akkor azt látjuk, hogyha 2009-re visszatérünk, akkor láthatjuk, hogy a bírálatok a választásokat érték, abban reménykedtek az emberek, hogy a rendszer megdöntése nélkül tudnak változást elérni, tehát a, választás módját bírálták, az eredmények bejelentésének módját, illetve a bejelentett győztesek személyét, és csak az elmúlt évben merült az fel, hogy ez rendszerkritikává is váljon, vagyis nem az elnök személye ellen irányul a tiltakozás, nem is annyira a legfelsőbb vezető ellen, hanem a rendszer egésze szétérik már bírálatok, vagyis az iráni tiltakozás egyre radikál, radikálisabbá válik, egyre kevésbé hajlik a kompromisszumokra. Ez az egyetlen természetes reakció egy olyan kormányzattal szemben, amely megtagadja, hogy kompromisszumot keressen az ellenzékével. Az iráni helyzet ezért nagyon veszélyes, nagyon nagy a kockázata az erőszaknak. Rég, később majd beszélünk az emberi vonatkozásokról de azt láthatjuk, hogy a kormány úgy látja ezt a helyzetet, hogy ez egy olyan játék, amiben nem ad semmiféle engedményt, hiszen ez a veszteségének, a vereségének beismerése volna, vagyis nem hagy teret a bírálatnak a rendszeren belül, ezért sokkal nehezebb elképzelni belülről békés változást, hogy ez bekövetkezhetne. Ez a fajta eszkaláció idézi elő mindkét oldalon a radikalizációt, vagyis a kompromisszumkészség hiánya, vagy az, hogy egy személy megjelenhetne, aki kompromisszumot jelent a rendszeren belül, egyre valószínűtlenebb. A helyzet az országban, hogyha most nem nézzük a politikai aspektusokat, olyan, hogy azt láthatjuk, hogy nagyon bizonytalan a helyzet, nagyon változékony, a prioritás a kormányzat részéről az volt, hogy tagadják a tüntetések tényét, közben visszaszorítják a tüntetéseket. Ez egy kicsit ellentmondásos, hiszen azt mondják, hogy nincsenek tüntetések, és mégis letartóztatnak embereket azért, hogy részt vettek tüntetésekben. Ez az egyik oldal, a másik pedig az, hogy a kormányzat megpróbálja fenntartani azt a fiktív helyzetet, hogy minden normálisan zajlik és a demonstrálók, a tüntetők elsődleges célja, akik úgy nevezik magukat, hogy egy zöld ellenzéki mozgalomnak a részei, ők bizonyítani akarják, hogy jelen van az elégedetlenség, kézzel fogható, és egyáltalán nem a normális helyzet állt helyre Iránban. Ez a helyzet, vagyis, hogy megpróbálja tagadni az eseményeket a kormányzat, ez minden szinten megjelenik, nem csak a kifejezett politikai ellenzék szintjén. Jövő héten vasárnap hétfőre el kell készülnie egy költségvetésnek. Egyébként ez két hónapos késésben van, és a parlament még el sem fogadta, ami azt jelenti, hogy sürgősségi költségvetési eljárást kell indítaniuk, és ez kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy az utcán demonstráló felkelők ellenére a politikai rendszeren belül is törés van a konzervatívok között. A parlament az egyik legfontosabb csatatér a különböző konzervatív frakciók között. Ők is megpróbálják tagadni azt az kierőszakolt békét, amit a kormány kíván elérni. Tehát a parlament is egyfajta csatában áll a kormányjal, ők, a kormány pedig azt kívánja bizonyítani, hogy nincsen szüksége a parlamentre a végrehajtói hatalom gyakorlásában belülről és kívülről is ostrom alatt van a kormány, bár intézményesen eléggé jól körül van bástyázva a hatalma úgy próbálnak tenni, mintha mindez nem történne meg, közben pedig nyomást gyakorolnak mindenkire, aki valamilyen módon megpróbál ellenállni a hatalmuknak, vagy bírálni az, a politikájukat. Az egyetlen külső tényező, ez lesz az utolsó észrevételem, amely hatással volt eddig a helyzetre, a gazdasági helyzet. Itt a szankciók, amelyeket az USA és az Európai Unió kivetett és végrehajtott tavalyi év óta, már éreztetik a hatásukat, és nagyon fontos emlékezni arra, hogy ez a hatás elsősorban a társadalomban érződik, tehát a közösség egészében. Eddig nincsen arra meggyőző bizonyíték, hogy a szankciók kézzelfogható közvetlen hatással volnának a az atomfegyver programra pedig ezért vezették be a szankciókat. Tehát van külső nyomás a kormányon, de ez a hatását inkább a társadalomra fejti ki. Eddig nincsen igazából bizonyíték arra, hogy eddig bármilyen hatása volt-e a nukleáris programra ezeknek a szankcióknak. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Parsi doktor, ezt az elemzést. Majd lesznek kérdések is, de ezelőtt még szeretném üdvözölni Ellen Rhodesot, akiről tudom, hogy korábbi ügyvezető igazgatója volt a Nemzetközi Emberi Jogi Helsinki Föderációnak Bécsben hosszú ideig, és nagyon komoly háttérrel rendelkezik, mind akadémikus vonatkozásban, mind pedig gyakorlati ügyvédi vonatkozásban az emberi jogok területén, Hamburgban, egy Németországban működő emberi jogi szervezetet is képvisel. És Aaron Rhodesnak egy új könyve jelent meg, nem régiben, A Guide to Iran's Human Rights Crisis Official Distortion or Disinformation címmel, remélem jól mondtam. Igen. Tehát ezt nem ön, hanem az ön szervezett, aki, tehát most öné a szó 10 perc erejéig, Rocz úr. Nagyon szépen köszönöm. Örülök a lehetőségnek, hogy szólhatok az emberi jogi nemzetközi kampány nevében, és az Európai Parlament frakciói foglalkoznak ezzel a problémával, ennek nagyon örülünk, és az emberi jogi közösség Iránban üdvözli a parlament által elfogadott állásfoglalásokat. Barbara Lochbiller asszony vezetésével az iráni delegáció tagjainak közreműködésével Hatala asszony és egyéb képviselők, Szabina Mayer, Mavidorf képviselőknek köszönhetően. Amikor ez a szervezet megkezdte a munkáját 2000 2008-ban itt tartottunk az Európai Parlamentben egy sajtókonferenciát, a nemzetközi emberi jogi kampány célja, hogy az emberi jogi harcosokat támogassa és mobilizálja a civil társadalmat, a kormányközi szervezeteket, hogy fellépjenek az emberi jogokkal kapcsolatos visszavélések ellen. Mi nem pártalapon közelítünk ezekhez a kérdésekhez, hanem a nemzetközi emberi jogi normák alapján és mi nem segítünk senkinek politikai hatalom megszerzésében, és mi szeretnénk kifejezni aggodalmunk az emberi jogok helyzetét illetően Iránban, és ezzel foglalkoznia kell az Európai Uniónak. 2010. augusztusában elkezdtünk jelentéseket kiadni arról, hogy titokban tömeges, tömeges kivégzések történnek az afgán-iráni határon, az ottani börtönben, és emberek százait végeztek ki, más országok polgárait is beleértve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tisztességes bírósági eljárás nélkül. És sokkal magasabb ö, ö, ezeknek a kivégzetteknek a száma, mint amiről megjelentek a hírek a médiában. Ezek ö, igazoltak, ezek a kivégzések, és Irán legalább 542 embert végzett ki 2010 ben ahol, és 2005-ben Mahmoud Ahmadinejad került hatalomra, és azóta emelkedett ez a szám, de a helyzet még rosszabb is lehet, 150 százalékát végezték ki az elítélteknek és gyakorlatilag nagyon sokan vannak a halálra ítéltek körében, és a hírszerzési minisztérium és egyéb biztonsági szervezetek próbálják ezt figyelemmel kísérni, és Iránban hagyománya vannak ezeknek a kivégzéseknek a bírósági eljárások nélkül, és olyan ö, bűncselekményekért ítélik halálra az embereket, amelyek ö, a, a, nemzetközi jogban semmiképpen sem büntethetők ö, ezzel és ezek a kivégzések mind-mind tisztességes bírósági eljárás nélkül történnek, és nagyon sokszor rengetegen várnak a börtönben a kivégzésre, a síralomházban, sok esetben főben járó bűnnek tekintenek apróbb vétségeket is és tömeges felakasztásokra kerül sor. Úgy tűnik, hogy a hatóságok arra is használják ezeket a tömeges kivégzéseket, hogy világossá tegyék az iráni népnek, hogy mindenki legyen az EU polgár, vagy bárki kockáztatja a kivégzést akkor, hogyha szembeszegül a rezsimmel, ez volt a helyzet egy holland iráni állampolgárral is. Úgyhogy nagyon sok társadalom tiltakozott az alapvető emberi jogok megtagadásáért. Ez egy fenyegetés, ez a kivégzési hullám és a polgári engedetlenség megtörésére tett kísérlet. Aztán nagyon komoly az ellenzékieket is börtönben tartják, úgyhogy a kormány semmilyen tekintettel nincs a nemzetközi jogra, a tisztességre és az emberiességre. Karobi, Muszami, mindannyian el vannak zárva a családjuktól, és ismeretlen helyen tartják őket mindenféle elfogató parancs, vagy valamilyen jogi eljárás nélkül. És egyszerűen eltűntek a nemzetközi jog szabályait semmilyen módon nem alkalmazzák. És kínzásokra is kerül sor ezekben a börtönökben, illetve ezeken a bizonytalan helyeken, ahol ezeket fogva tartják. Most ugyan visszakerültek otthonukba, de el vannak zárva a külvilágtól. 6000 embert tartottak fogva, amikor megkezdődtek 2009. júniusában a politikai tiltakozások, 500 fogoly esetében egyszerűen nincs semmilyen bizonyíték a fogvatartásra. Sok ügyvéd, jogász is van a fogvatartottak között. Égségsztrájkokra is sor kerül az illegális letartóztatások ellen és az ügyvédeket eltiltják a ö, foglalkozásuk gyakorlásától 20 évre. ...2010. szeptemberében is komoly letartóztatásokra került sor. Ö, sokaktól megtagadják a lehetőséget, hogy bírósághoz ügyvédhez fordulhassanak. A nemzeti és nemzetközi vezetőknek nem szabad elfeledni azt, hogy mi történik Iránban, és mi történik a nők, az emberjogi harcosokkal, a nőkkel. Mm az Európai Parlament részéről nagy elismerés lenne, hogyha egyikük megkaphatná a Szaharov díjat. A egyéb lépéseket is fontosnak tartunk. Ahogy Lokbiller asszony mondta, fontos lenne előrelépni, hogy készítsünk egy fekete listát azokról az iráni vezetőkről, akik élen járnak az emberi jogok megsértésében. És ez segítene tisztázni azt, hogy az európai társadalmaknak nincs gondjuk az iráni néppel, de elutasítják, erkölcsileg megvetik az emberi jogok ilyen durva megsértését az európai országoknak demonstrálni kell, és jó lenne, hogyha elősegítenék a 16. ENSZ emberjogi tanács ülésén a megfelelő határozat elfogadását Irán ellen segíteni kell, hogy a nemzetközi társadalom, a nemzetközi közösség elő információkkal rendelkezzen, megfelelő platformmal, és hát remélhetőleg előbb-utóbb kialakulhat egy párbeszéd az iráni hatóságokkal ha az európai országok segíteni tudnak partnereiknek a világ minden területén, Oroszországban és az iszlám konferencia minden országában, az is segít, és komoly támogatásra van szükség ezeknek a kezdeményezéseknek az esetében. Ez az, amit önök tehetnek Iránban jelenleg. Az Európai Unió sokat tehet azért, hogy fellépjen a cenzúra ellen, a szólásszabadság megsértése ellen, az iráni kormány ellenőrzi a médiát, az internetet, és ő gyakorlatilag a televíziós csatornákon mm, csak is és kizárólag ő csak az államilag támogatott műsorok jelennek meg. Európának véget kell vetni annak, hogy az európai korm, az iráni kormány mindent manipuláljon, nem engedi a nemzetközi csatornákat, és még a műholdas vételt is gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Hát ennyi lenne, amit én előkészítettem, és nagyon örülnék, hogyha mm, a kérdésekre válaszolhatnék, ha lesznek ilyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rócz úr. Meg kell mondanom, hogy egy néhány új innovatív szempontot vetett fel az iráni szörnyű helyzettel kapcsolatban és az Jutel Sat francia társaság is felhívta a figyelmet erre más országokban is, Kínában is, és az északi kaukázusban. És akkor most pedig megkérem Hintesdorfer asszonyt, a Európai Külügyi Szolgálat képviselőjét, hogy vegye át a szót. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a földrajzi egységben az Iránért felelős kollégáim nincsenek, nem tudtak eljönni, de biztosítani szeretném önöket arról, hogy mi az emberi jogi és a földrajzi ö, szekció nagyon szorosan együttműködnek Iránnal kapcsolatban. Amit ön elmondott Hatula asszony a bevezetőjében, ehhez csatlakozva azt szeretném mondani, hogy az emberi jogok helyzete Iránban politikailag sokkal fontosabbak az Európai Unió napirendjén a 2009-es választások óta. Azelőtt elsődlegesen a nukleáris kérdésre összpontosítottunk, de azóta lényegesen megnőtt az érdeklődés az emberi jogi dosszié iránt, és minden briefingben, amit írunk Iránról, az emberi jogok szerves részét képezik ennek Említette, hogy a főbiztos asszony ott volt a Strasbourg ülésen a múlt héten, és válaszolta Bilder jelentéssel kapcsolatos kérdésekre és hát nagyon sok minden szerepel a jelentésben az emberi jogokról is. A fő képviselőasszony is közleményeket adott ki az ellenzéki vezetők helyzetével kapcsolatosan március 4-én, de hát azelőtt is szólt már a házi őrizetről, amelyben tartották ezeket a vezetőket, Szerebach Rámit például, és szó volt arról is, hogy ebben az évben megnőtt a kivégzések száma, a Hari asszony és egyéb személyekkel kapcsolatban is megjelentek nyilatkozatok a főbiztos asszony részéről, és hát mi a külügyi szolgálat aktív volt abban is, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot a teheráni kormánnyal. Ott nem uniós delegáció, ez csak nehezíti a munkánkat, de a jelenlegi teheráni kép képviselet, ugye a Magyar Követség, az elnökség képviselője nagyon szorosan együttműködik velünk. És most hadd mondjam el, hogy mit próbálunk mi tenni az Európai Unióban, hogy hatékonyabbak legyünk az emberi jogokért vívott harcban Iránban. Felgyorsult a folyamat ebben az évben. Minden lehetséges opciót megvizsgálunk, ami rendelkezésünkre áll, mint Európai Uniónak, hogy hogyan tudjuk jobbítani a helyzetet néhány példát hadd mondjak. Ugye mi szeretnénk stratégiai megközelítést alkalmazni, nem csak reagálni akarunk az adhok eseményekre, ugyanez a múltban történt. Úgyhogy megpróbáljuk erősíteni az uniós követségek kapacitását emberi jogi témákban, Teheránban hogy együtt tudjunk működni, és gyorsabban tudjunk információhoz jutni az egyes eseteket, illetően amelyekre reagálni kell. Az egyik legfőbb probléma az volt, hogy nagyon nehéz megbízható információkhoz jutni az egyedi esetekről és arról, hogy mi történik Iránban. Kértük a delegáció vezetőket, a követ, nagyköveteket Iránban, hogy mm, stratégikusan gondolkozzanak és figyelembe véve minden olyan iránymutatást, amelyet kialakított az Európai Unió, beleértve az emberi, a nőjogokat, gyermekjogokat, vagy a halálbüntetéssel kapcsolatos álláspontokat és hát mi szeretnénk szélesebb körben terjeszteni a mi közleményeinket, fárszi nyelven is többek között. És mi, szeret, mi a teheráni nagykövetségeket is bátorítani, hogy ezt a web oldalukon is tegyék közzé. Tehát mi proaktív módon akarunk fellépni, hogy az irániak tudják, hogy mi igenis támogatjuk a, a civil társadalmat. Amit Rócz úr elmondott, hogy milyen lépésekre ő kerülhet sor az emberi jogok érvényesítése érdekében. Mi támogatjuk a Genfi határozatot, ahol egy iráni raportőrt javasolta kinevezni az iráni helyzettel kapcsolatban. Szeretném biztosítani önöket, hogy az EU 27-ek szintjén is fontos ez, és hát mindenki mindenki azon dolgozik, hogy ez a határozat sikeres legyen Genfben. És az a javaslat, amit Rócz úr tett a fekete listával kapcsolatban. Ez az egyik opció, amit mi is vizsgáltunk, és ezt tesszük most, de hát most jelenleg nem tudok még erről többet mondani, csak annyit, hogy az iráni emberi jogok kérdése szerepel majd a következő külügyminiszteri találkozó napirendjén, e hónap 21-én, és nagyon komoly munka folyik a különböző tanácsi csoportokban előkészítendő ezt a miniszteri ülést, és hát jelenleg nem tudok erről többet mondani, ezek az előkészületek most folynak. A Szólás és információ szabadság is komoly aggodalmat okoz sok tagállam számára. Már tavaly márciusban is mi kiadtunk egy nyilatkozatot és egy EU közleményt az iráni információs helyzettel kapcsolatban tehát itt technikai megoldásokat kell sok esetben találni a problémákra, ezt is jelenleg vizsgáljuk. És nagyon érdekel bennünket, hogy lássuk, hogy konkrétan hogyan lehet az emberi jogi harcosokat támogatni Iránban és, és kívülről. És hát utoljára, de nem utolsó sorban, mi nem szeretnénk a diplomáciai csatornákat elzárni, ez hiba lenne véleményünk szerint, ugyanis mi szeretnénk üzeneteket juttatni nekik is a diplomáciai csatornákon keresztül az iráni vezetésnek, és hát jelenleg megnézzük, hogy milyen lehetőség van arra, hogy szemináriumokat, egyéb eseményeket szervezzünk, ahol az iráni vezetés képviselői is esetleg részt vehetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gisdorfer asszony. Nagyon érdekes mindezt hallani vagyis hogy elképzelhetőnek tartja, hogy bizonyos személyek fekete listára kerüljenek. Arra is rámutatnék, hogy 158 képviselője és állampolgára Belarusnak fekete listára került az Európai Unió részéről. A kritériumok a választások választási csalásokban és elnyomó intézkedésekben való közvetlen részvétel és sajnos sok olyan ország van a világon jelen pillanatban, akik ugyanilyen elbírálás alá esnek. Most megnyitom a felszólalások sorát. Lunis úr először, illetve asszony kapja meg először a szót. Köszönöm szépen a szocialista csoportnak világos az álláspontja ebben a témakörben. Iránnal kapcsolatosan az aggodalmak túlmutatnak az emberi jogok kérdésén, de az is lényeges, hogy elfogadhatatlan és egyre elfogadhatatlanabb az emberi jogok kezelése. A nukleáris kérdés és Irán szerepe, mint destabilizáló tényező is nagyon lényeges az Iránnal fenntartott kapcsolat szempontjából. Két kérdésem volna Párszi úr irányába a belső helyzettel kapcsolatosan, és kapcsolnám ezt a többi ö, dologhoz, amit a felszólalók elmondtak. A demokratikus formákra kapcsolatosan, illetve a tüntetési hullámokkal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az összehasonlítás a forradalommal, az 1979-es forradalommal teljesen értelmetlen. Irán pontosan ellenpélda ahhoz képest, ami a többi országban történik, hiszen demokráciát akarnak, kilátásokat, egy jövőt a tüntetők, és nem egy olyan elnyomó rendszert, amely ellen pontosan, hogy tüntetnek Másodszor a szankciók kérdése is nagyon aggasztó, hiszen eddig nem voltak semmiféle hatással a helyzetre, hanem inkább az állampolgárok helyzetére voltak helyzettel, és nem tudtak a nukleáris helyzetre hatást gyakorolni amit pedig az, a műholdakról, a távközlésről mondott, az is nagyon érdekes. Nagyon fontos, hogy az EU és a cégei is szerepet kaphassanak. A delegációk összefüggésében legutóbb kértem Aston asszonyt, hogy vegye figyelembe, hogy a tanács milyen szerepet kaphat, illetve az iráni kormányzat, és nagyon ellentmondásos ezen a területen a helyzet, nem lehet tudni, hogy mire van lehetőség a külügyi szolgálat összefüggésében. Pászi úr, két kérdés. Néhány, hónap, néhány nappal ezelőtt Renfenzsáni úr lemondott a bölcsek tanácsának a vezetéséről. Rafsanjánit úgy ismerik, mint aki Muszavit támogatta a legutóbbi választásokban. Milyen hatással lesz ez a lemondás a helyzetre, a belpolitikai helyzetre, a konzervatív frakciók közötti küzdelemre. Második kérdésem, az USA-val kapcsolatosan megpróbálja-e a Mujahedin mozgalmat feltárni Iránban, hiszen itt terrorista mozgalmakról is beszélnek sokszor, és milyen magyarázatot ad erre az újabb kezdeményezésre, milyen hatással lehet ez a körülmény Iránban, és milyen hatással lehet az EU-Irán-USA viszonyra. Gondolja-e, hogy a demokratikus ellenzék kapcsolódik a terrorista szervezetekhez? Köszönöm szépen, Munisz asszony. Három felszólaló szerepel még a listán, Obermeier, Sárker és Kuria kollégák, kérem, hogy nagyon röviden szóljanak, hogy a válaszokra is maradjon idő, Oberweier úr. Ja, danke. Ich werde versuchen, meine... Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálok eléggé töményen fogalmazni. Először is léteznek szankciók, amelyeket fogadnosítottunk Iránnal kapcsolatosan. Milyen hatásúak ezek a szankciók, kérdezem a civil társadalomra, a civil szervezetekre, milyen hatással vannak ezek a szankciók? Különböző tesztek is zajlanak, és diákokkal kapcsolatosan kérdezem azt, hogy mondjuk Egyesült Államokba tanulnának, esetleg nem szenvedik-e kárát mindennek, mert azáltal, hogy Egyesült Államokba mennek tanulni, nem térhetnek majd vissza. A második kérdéskör a technológiai transferrel kapcsolatosan. A mobil telefonokra gondolok itt többek között. Tehát ezek az új technológiák lehetővé teszik a cserét, és az információ cserén túl a különböző bírálatokat is hordozhatják ezek az eszközök. Elhangzott az is, hogy le kellene ülnie, tárgyaló asztal köré, erről Rhodes utalt ezzel, erre, és valóban ez lehetséges, és lehetne előtérbe helyezni a technológiai transfereknek a kérdését? Vajon mindennek a hatása pedig mi lenne most gondolok itt Kínára is, Pakisztánra is, ezek az országok a szankciókat be fogják tartani, illetve ott érvényesülnek majd ezek a szankciók. Ami pedig az EU-s szempontokat illeti, a Mudja Dehinek azok szalonképesek lesznek ismételten, vagy sem? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a felszólalóknak ezeket a nagyon érdekes gondolatokat. Párszi úr beszélt egy paradoxonról, vagyis a demonstrációk tagadásáról, illetve azok elfolytásáról, és hasonló ellentmondást látok olyan kijelentésekben, amikor azt mondják, hogy senkit nem érdekel, hogy mit mond az EU a nyilatkozataiban, ugyanakkor panaszkodik arról, hogy mit azzal kapcsolatosan, hogy mit tartalmaznak ezek. El tudjuk-e érni az iráni közvéleményt? Tehetünk-e valamit még azzal kapcsolatosan, hogy perzsa nyelven legyenek ilyen közlemények? Mit tehetünk azzal kapcsolatosan, hogy meggyőzzük az iráni kormányzatot, hogy változtasson hozzáállásán? Természetesen a tettek a legfontosabbak, Fontosak a fekete listák is, amelyeket a külügyi szolgálat előirányoz, de az is érdekes, hogy mi történik ezután. Fenntartható kötelezettségvállalásokra van szükség a stabilitás irányában, és az iráni közvéleményt mindenről biztosítani kell. Arról kérdezném az előadókat, hogy hogyan gondolkodnak erről, mennyire valószínű, hogy nemzetközi törvényszékek, bíróságok elé kerülhetnek ügyek, emberi jogi ügyek, tehát a fekete listáktól eltekintve van-e lehetőségünk a felelősségre vonásra? Köszönöm. Köszönöm szépen, Sárke asszony. Most pedig Skoria úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadóinknak, mert mindazt, amit elmondottak, rendkívül izgalmas volt, és nagyon sok szempontot tálalt a számunkra. Lenne egy konkrét kérdésem. Kíváncsi lennék, hogy tudják-e az előadóink, hogy milyen szerepet tölthet be Irán azon felázadásokban, azon lázadásokban, amelyeket most észlelünk a mediterrán övezetben, de egyéb más arab országokban, illetve afrikai országban is, ahol tüntetéseket látunk, és ahol az adott rendszerre, adott kormányzat ellen lépnek fel. Vajon hogy látják a kérdést? Iránnak mindebben megvan a saját szerepe, illetve a jövőben lehet tekintetben szerepe? Köszönöm szépen. Az iráni szakbizottság, illetve az iráni delegáció vezetője szólni szeretne. Igen, van egy kérdés az Európai Külügyi Szolgálat irányában, és a vitában felmerült a kommunikációs technológiák kérdése. Van-e kapcsolatuk a Nemzetközi Telekommunikációs Unióval? Irán ennek, ha jól tudom, tagja és valószínűleg ezeket a szabályokat be is kell tartania az országnak. Kintersdorfer asszony arról beszélt, hogy március 24-én a külügyi tanács ülésezik, és a régió egész eh, napirendre kerül. Talán ez is alkalmas arra, hogy világos üzenetet közvetítsünk eh, a térség lakóinak. Buzek úrrat nem tudták erről létesíteni, tehát talán a Nevruz Fesztivállal az ünnepséggel kapcsolatosan lehetne valamit még tenni, hogy fe- megmutassuk, hogy tiszteletben tartjuk a kulturális ünnepeket. Köszönöm szépen, még egy kérdésem volna Parsi úrnak és Ronc úrnak ellentmondásos vélemények vannak a parlamenten belül azzal kapcsolatosan, hogy Iránba küldjünk-e vagy sem delegációt. Ez a kérdésem volna hasznos volna-e, vagy esetleg éppen akadályozná a céljaink elérését. Talán Rhodes úr először, aztán Parsi úr kapja majd meg a szót. Can I suggest maybe three minutes or something? Talán három percben, hogyha össze tudnák foglalni mondandójukat. Well, it's one thing that is clear that some of this... Egy dolog világos, a szankciók egy része pontosan a civil társadalmat károsította. Ez például az amerikai szankciókra nagy részt igaz, hiszen olyanokra voltak káros hatással, akik próbálták az interneten reklámozni a blogjaikat, a weboldalaikat, Úgyhogy nincsenek egy kaptafára készíthető megoldások. A klisékben nem hiszek. Általánosságban a szervezetünk ellenzi az ilyen átfogó szankciókat Iránnal szemben, hiszen ezek sokszor inkább a lakosságot sújtják, úgyhogy mi szeretnénk, hogyha inkább célzott politikai szankciókra kerülne sor, hiszen az ilyen szankciók tudják elérni a bűnösöket az ártatlanok helyett. Másodszor az ilyen szankciók, például az amerikai fekete lista, a mi kontextusunkból, a mi szempontunkból nézve, ezek nagyon népszerűek az iráni emberi jogi közösségben, talán ez az egyik legjobb fejlemény mostanában. Azért mondom ezt, mert pontosan a kemény vonalasok érdekeit sértik az ilyen intézkedések, és ezzel az is bizonyítható, hogy a moderáltabb frakcióknak nagyobb lehetőségük van arra, hogy együttműködjenek a nemzetközi közösséggel, vagyis pozitív hatással van az iráni belpolitikai dinamikára az ilyen intézkedéseknek. Úgy gondolom, hogy az ilyen nyilatkozatok, a kérdés arra vonatkozott, hogy a parlamenti nyilatkozatok járnak-e valamilyen hatással. Nos, ki tudja, ez a válaszom. A, politika, a politika nem tudomány, nem exakt tudomány. Társadalom tudománynak hívják, de én nem mondanám, hogy tudomány, inkább egyfajta művészet. De az a fontos, hogy mi lehet vajon a helyes megoldás, amikor elvek alapján cselekszünk, akkor már azonnal valamilyen hatást váltunk ki. Uh, uh, az is igaz, hogy mindennek ellenére, amit én mondtam, vagy Párci úr mondott el, azzal kapcsolatosan, hogy az iráni kormányzat mennyire nem foglalkozik a nemzetközi közvéleménnyel vagy véleményekkel, azért meghallgatják a bírálatokat. Hogyha ez nem így volna, akkor miért harcolnak annyira, hogy elkerüljék például az ENSZ határozatot 2003 óta próbálják ezt megakadályozni az ENSZ biztonsági tanácsában. Tehát azért csak figyelnek a bírálatokra, ha ennyire elkeseredetten küzdenek ellene. Ami a nemzetközi elfogadó parancsot illeti, ez nem rossz elképzelés, de hogyan lehetne ezt végrehajtani? Az ilyen elfogadó parancsok már életben vannak bizonyos személyekkel szemben, az ilyen harami államokból, de nagyon nehéz megmondani, hogy az európai országok bíróságai hogyan tudják ezeket érvényesíteni, gyakran nem tudják. Ezért jó elképzelésnek tartom ezt, de azért gyakorlati problémákat felvet. Valószínűleg nem ez lesz a végső megoldás. Nem tudok túl sok részletet arról, hogy Irán hogyan próbál hatással lenni a közelkeleti folyamatokra, de világos, hogy minden esetre megkísérlik ezt a fajta hatást kifejteni, és ez az üzenet nem annyira vonzó a világi tüntetők számára, akik egy pluralis társadalomban, pluralista társadalomban szeretnének élni, több szabadságot kívánnak, és Iránban egyáltalán nem, Iránra nem úgy tekintenek, mint egy példa, példaképre, és van egy fontos gondolat, amit szeretnék elmondani itt, ez autoritárius országokban a civil te szervezetek szerepe is nagyon fontos. Nagyon nehéz megállapítani, hogy kivel kell tárgyalni ezekben a társadalmakban, különösen amikor a változásokra sor kerül hogyha vannak erős kapcsolataink, akkor pozitív hatással lehetünk a helyzetre, amikor a változások megkezdődnek. Az, hogy a parlament látogatása jó elképzelés-e, ezek a látogatások általában manipuláltak, és helyzetfüggő a válasz. Nem mondhatok egy olyan szabályt, ami mindig működik ilyen helyzetekben, hogy hogyan kellene működnie egy ilyen delegációnak, milyen szabályokat kellene követnie, ragaszkodjanak-e ahhoz, hogy a civil társadalom képviselőivel találkozzanak. Én szerintem nem nagyon fontos a, az átláthatóság, hogyha titkos találkozókat tartanak, akkor megvan a lehetősége, hogy esetleg letartóztatják őket, úgyhogy körültekintően kell eljárni. Én nem tudok egy ilyen kérdésre igennel vagy nemmel válaszolni. Köszönöm szépen. A válasz úgy gondolom nagyon érdekes volt. Párci úr, néhány percre ön is megkapja a szót. Köszönöm szépen. Ha kezdjem azzal, hogy ö, pragmatistaként szóljak, hallottam, hogy mit mondott az előttem szóló, nagyrészt egyetértek vele, de fontos az Európai Unió számára, hogy hosszabb távú stratégiában gondolkozzon iránt illetően. Itt nem csak ö, kisebb tüzeket vagy közepes tüzeket kell itt-ott eloltani, hanem egy átfogó ö, stratégiával kell rendelkezni. És hát ahhoz, hogy ez megtörténjen, hoz ezeket az érdek konfliktusokat át kell hidalni, amikor csupán, amikor az emberi jogi kérdésekről beszélünk, úgyhogy beszélni kell azokkal, akik ugye jelöltek lennének, vagy nem kellene beszélni azokkal, akik jó eséllyel felkerülhetnek a fekete listára. És jó lenne gazdaságilag számunkra ugyan, de hát akkor, hogyha hat hatékonyan akarjuk befolyásolni a helyzetet egy olyan országban, ahol nincs EU delegációt, ez elég irreális. Nem fognak ránk hallgatni, ha beszélünk velük, és nem is akarnak és nem fognak hatékonyan odafigyelni, ha csak nincs valamiféle, valamiféle kapcsolat, tehát erre oda kell figyelni. Most a minimum, hogy kell, hogy legyen ott egy delegáció, egy EU képviselet, meg kell, hogy legyen, hogy ott legyenek az embereik a helyszínen, hogy megpróbálják a rendszerrel tartani a kapcsolatot, ugyanis semmi más nem lehet hatékony. Nagyon gyorsan hadd menjünk végig az elhangzottakon azt hiszem, hogy nagyon jó lenne a parlament számára, hogyha delegációt küldene Iránba. Ezt persze nem lehet megtenni attól függetlenül, hogy ott mi történik. De elviekben ez a minimum, amit meg lehet tenni. Nagyon sok minden más, amit az Unió tehet, az lehet, hogy megáll a tagállamok íróasztalán, akiknek különböző elgondolásaik vannak. Úgyhogy itt az EU-nak lehetősége van valami olyan kezdeményezés megtételére, amelyet mások nem tehetnek meg. És most pedig az MKO az támogatást kap ebben a házban, és ő, ő, ő Washingtonban is. Ez mm, nem egy életképes iráni ellenzék, nem kap támogatást az országon belül, nincs programja, és mm, eléggé, eléggé áttetsző. Mindez nem igazi alternatíva, és az Egyesült Államok nem is veszi ezt figyelembe, ugyanis most a szankcióknak vége kezd lenni, úgyhogy lehet embereket fekete listázni, és aztán valami máson kell gondolkozni, a szankciók nem hatékonyak. És aki támogatja az MK, MKO-t, az sem lehetőség, úgyhogy nehéz ezzel befolyásolni az iráni helyzetet. Ez majd, hogy nem propaganda győzelmet okoz a, a kormány számára hogy milyen változásokat akarnak kívülről rájuk kényszeríteni. Úgyhogy nincsenek igazi hatása, és nem is volt már régóta. Hmm. Ami Irán szerepét illeti az arab felkelésekben, hát ez talán hiszeleg az iráni kormánynak, hogy azt hiszik, hogy olyan komoly befolyása van mindenre. Hát én biztos vagyok abban, hogy őket, ez legalább annyira meglepte, mint mindannyiunkat, és egy olyan ország, mint Egyiptom például. Szóval Egyiptomban senki nem nyújtotta ki a kezét Ahmadi, Zsanárnak, sem a, a muszlim testvériség sem tette meg ezt. Úgyhogy Irán nem modell számukra. Ha megnézzük a Perzsa öbölt, Bahreinben is nagyon komoly válság van. Ha Irán, ha Irán képes lenne befolyást gyakorolni, akkor az a strukturális hiányosságok miatt lehet a bahreini társadalomban, hogy megbirkózzanak a problémákkal az elégedetlenség az megvan, de hogyha nem sikerül ezt végésen kezelni konstruktív módon, akkor mm, a külső erő manipulálhatja ezt, de mindaddig nincs igazi bizonyíték arra, hogy bármiféle iráni jelenlét lehetne ott. Lehetne, de hát ez a, a Bahreini, attól függ, hogy Bahrein hogy kezeli a helyzetet, de hát lehet, hogy vannak vonzóbb erők is, mint az iráni. És ami pedig Rafsanjánit illeti, Rafsanjáni játékos volt az iráni politikában az iszlám köztársaság megszületése óta. Ott van mindig, hogy hogyan, az attól függ, hogy milyen a helyzet, vagy politikus, vagy egyszerűen pragmatikus, és azok a, ugye az, a, az az intézmény, amely a vezetőket is ellenőrzi, és aki megválasztja az utódját is, hát az, hogy ő innen kivált, ez annak a jele, hogy az ő politikai befolyása a vége felé közeledik. És hát bármilyen is a pragmatizmus, az, az meghal Úgyhogy fel kell készülni egy olyan helyzetre, amiben sok minden megtörténhet. Ha meghal a legfőbb vezető, és egy újat kell választani. De ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy ugye ő az a személy, akinek egy nagyon széles hálózata van az egész állami bürokrácián belül, meg sokan vannak, akik azonosulnak vele, ezek inkább olyan technokrata, pragmatikus erők és ők, ezek vannak, a kérdés az, hogy ők hogyan reagálnak majd ebben a politikai játszmában. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor most Piller asszonyt kérném meg, hogy de még elnézést, Barbara. Még Intersdorfer asszonyt is megkérdezzük, hogy nem akar-e ő hozzászólni az elhangzottakhoz. Köszönöm. Nagyon röviden az EU delegáció képviselet nyitását illetően, hát ezt mi támogatjuk, hát mi azt gondolnám emberi jogi harcosként, hogy ez nagyon jó, ez megkönnyíteni a munkánkat. De a jelenlegi politikai helyzetben úgy tűnik, hogy ez nem megfelelő politikai jelzés lenne, ugyanis a kapcsolatok nagyon szegényesek, és egy delegáció nyitása meglehetősen nehéz lenne számunkra. Ami az MKO-t illeti, az MKO-t, hát amit elmondott Parsi úr, azzal kapcsolatban annyit mondanék, egyetértek, és amit Lochpiller asszony mondott, hogy Nabruszba megfelelő üzenetet kell küzdeni, hát azt hiszem ez egy jó ötlet. Köszönöm, és akkor most Lochpiller asszony a delegáció elnöke. Nem tudok sokat mondani, de mi, amit Obermeier úr felvetett, azok a kérdések, részletes kérdések nem ö, kerültek megválaszolásra, de hát majd ez írásban megtörténik, ezek nagyon ö, részletek voltak már. Ö, azt hiszem, hogy már említésre került, hogy középtávon vagy hosszú távon nagyon jó lenne, ha lenne Teheránban EU delegáció. És emlékeztetek arra, hogy mi ezt megtámogattuk az iráni jelentésben is, ezt megszavaztuk, és hát remélem, hogy a külügyi szolgálat figyelembe fogja venni majd ezt a javaslatot. Ami a következő találkozónkat, delegációs találkozónkat illeti, azt hiszem, hogy tervet kell kidolgozni a follow-upra vonatkozóan, és az egyik következő találkozónkon meg fogjuk nézni a nukleáris dosszié alakulását, és hát köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Elnök asszony, köszönöm Lokpiller asszony, köszönöm Párci úr, Rócz úr és Gintersdorfer asszony, hogy eljöttek, és köszönöm a bizottság, albizottság tagjainak is a részvételt, és hát most van egy újabb rálátásunk a helyzetre, és ezt ö, folytatni fogjuk ezt a témát. Most az ülés nyílt részét lezárjuk, következik a bővített elnökség ülése, és holnap reggel 9 órakor folytatjuk a nyílt ülést, amikor a kérdések órájára kerül sor majd a palesztin miniszter látogat el hozzánk, hogy megvitassuk a palesztin foglyok helyzetét Izraelben, és utána pedig az arab világbeli események emberi jogi vonatkozásait fogjuk megvitatni. Tehát köszönöm, hogy itt voltak, és most mindenkit kérek, hogy hagyja el a termet, aki nem része a kibővített elnökségnek.